Good afternoon. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Foglaljanak kérem helyet. Meglehetősen intenzív és érdekes délután elébe nézünk. Nagyon érdekes, ígéretes eszmecserékre számíthatunk. Először is szeretném üdvözölni a meghívott vendégeket. Először is egy eszmecserére kerül sor Sir Julian Kingel, a Biztonsági Unióért felelős biztossal, valamint Kajatájl nagykövet úrral, aki Anvelt miniszter urat helyettesíti az észt köztársaság nevében, amely ország jelenleg a soros elnökségi pozíciót tölti be. A jogszabály alkotási javaslatokról fogunk hallani az uniós információs rendszerek átjárhatóságának érdekében. Három oldalú megbeszélést kívánunk folytatni a tanácssal, illetve a bizottsággal, e témában a LIBE szakbizottság keretében. Először is e, a nagykövet úrnak e, adnám meg a szót, ő bemutatja majd a tagállamok álláspontját, majd e, Sir King kap szót arról, hogy a bizottság mit javasol a tagállamok igényeinek történő megfelelés érdekében. Úgyhogy először is megadom a szót nagykövet úrnak a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, tisztelt <clears throat> King biztos úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek az interoperabilitás témájában szervezett eszmecseréért. A parlament, a tanács és a bizottság együttes részvételével, mielőtt még a bizottság a javaslatát előterjesztené. Ez is aláhúzza, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt az új jogalkotási lépést. Ez lehetővé teszi, hogy a nagyon fontos adatbázisaink megfelelően működjenek. Először is elnézést kérek Anvelt miniszter úr nevében, ő az észt belügyi, belügyminiszter hirtelen megbetegedett, és november egyébként egy nagyon kemény időszak Észtországban. A mai eszmecserét azzal szeretném kezdeni, hogy először is mindenkit szeretnék biztosítani arról, hogy arra törekszünk, hogy a Schengen terület megfelelően működjön mindenki érdekében, Tudjuk, hogy jelenleg komoly veszélyek fenyegetik ezt a térséget, úgyhogy a hatóságainknak együtt kell működnie egész Európában, és ehhez az együttműködéshez már több informatikai rendszer létrejött, illetve létre fog jönni az elkövetkezendő években. Úgy gondolom nem kell megismételnem, és ismételten hangsúlyoznom, hogy mindannyian szörnyű támadások szemtanúi voltunk, amelyek a társadalmainkat érték az elmúlt időszakban. Terrorista cselekmények, bűncselekmények történtek, és ezek is aláhúzzák, hogy mennyire fontos, hogy hogy alakítjuk ki az informatikai rendszereket, hogyan kommunikálunk egymással. Ezek a kihívások egyre keményebbek lesznek, és sok teendőnk van még ezen a területen. Pontosan miről is beszélünk? E, legjobb észt hagyományoknak, szokásoknak megfelelően én most e, nem kívánok információs anyagokat terjeszteni, ehelyett egy rövid videót készítettünk, e, állítottunk össze, és kérem a munkatársaimat, hogy ezt most indítsák el.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 És akkor most megadom King biztos úrnak a szót, hogy folytassuk az eszmecserét a bizottság részéről, és utána megnyitom a vitát. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagyon jó dolog, hogy beszélhetünk erről a témáról. Na, én nem egy ennyire vizuális és stimuláló előadással készültem, mint amit az, ide, az imént átéltünk, de azért mégis onnan próbálom folytatni, ahol korábban abba hagytuk ezekkel a témákkal kapcsolatban, és azt remélem, hogy tudunk előre is lépni még mielőtt formálisan benyújtjuk a jogszabályjavaslatokat, amikről aztán majd egyébként is alaposan eh, és sokat kell beszélnünk. A nemzeti hatóságok, amelyek a frontvonalakban működnek, eh, próbálnak fellépni a bűnözés ellen, az illegális eh, belépés ellen. Azonban az, hogy hogyan koordináljuk EU szinten mindezt, az egy létfontosságú eszközt jelenthet a szolgálatot teljesítő emberek számára, és ez az információ legyen hozzáférhető, teljes és megbízható. Azt gondolom, hogy értünk el komoly eredményeket az entry-exit rendszer rendszerrel kapcsolatban amelyet a tanács tegnap fogadott el, Diaz de Mera úrnak köszönöm, és a többieknek is, akik részt vettek ebben a munkában, nagykövet asszonynak is, és a, az észt elnökségnek is. A következő lépés az az ETIAS lesz, amelyben ön elnökasszony szintén érdekelt, köszönjük a munkát, és remélem, hogy az év vége előtt sikerül eredményt elérnünk. Emellett meg akarjuk erősíteni a már létező rendszereket, a Schengeni információs rendszert, eh, az Eurodactot eh, és az ECRIS-t, amely a harmadik országból származó bűnözők adatait tartalmazza. Itt megint csak gyors eredményeket szeretnénk elérni. Tehát az az eredmény, amit elérünk, az a haladás, amit elérünk, az természetesen üdvözlendő. Ez azt jelenti, hogy bezárjuk az információhiányokat, megszüntetjük azokat, és biztonságosabbak lesznek a határok. De még hogyha mindezt elvégezzük, akkor is lesz probléma. Az egyes rendszerek kommunikációjában. A rendőrök, határőrök, bírói szervek gyorsan hozzá kell, hogy férjenek ezekhez az információkhoz. Könnyebbé kell tenni számukra, hogy elérhessék ezt az információt átfogó módon, gyorsan és egyszerűen. Mondok egy példát miközben mi most mindenkinek az adatait a SIS-ben ellenőrizzük, aki be akar jönni az egy Európai Unióba, más adatforrásokhoz hozzáférni nem olyan könnyű. Például itt a vízum információs rendszerre gondolok. A menedékkérőket egy egyszerű párhuzamos kereséssel nem lehet a vízben és az eurodakban is megvizsgálni. Amikor a rendőrség egy dokumentummal nem rendelkező idegent ellenőriz, akkor az eurodakban ellenőrizheti a migrációs háttérét, hátterét, ugyanakkor, hogyha mondjuk egy kisebb bűncselekményért kapják el ezt a személyt, akkor az eurodakhoz nem lesz hozzáférésük, hogy azonosítsák. Amikor terrorizmus vagy komoly bűncselekmény vizsgálatáról van szó, akkor amikor a rendőrség az Eurodac migránsok adataihoz e, igen nehezen fér hozzá, e, miközben a legális vízum tulajdonosékéhoz könnyebben e, hozzáfér. Ahogy az elhangzott, több tagállamban több személyazonosság alatt mozognak ezek az emberek. Tehát lesznek olyan problémák, amelyek megmaradnak akkor is, hogyha ezek a javaslatok, amelyekről most beszélünk, ténylegesen megvalósulnak. Ezek a joghézagok és vakfoltok azt jelentik, hogy a vám tisztek, a határőrök, a rendőrök nem rendelkezhetnek teljes képpel, e, ami azt jelenti, hogy a terroristák és más bűnözők elbújhatnak a többféle személyazonosságuk mögött, ahogy az már tragikus módon például a berlini támadásokat elkövető személy esetében megtörtént. E, ezzel azonban tudunk valamit kezdeni, van rá eh, megoldás. Látjuk, hogy a polgárok eh, eh, nagyon is támogatják ezeknek a kérdéseknek a kezelését, a problémák megoldását. Tehát az interoperabilitásra irányuló javaslatunk célja az lesz, hogy reagáljon ezekre a problémákra, egy ideje már dolgozunk ezen, és többször beszéltünk is ebben a körben is erről. Volt egy átfogó megbeszélés jogi, technikai és operatív eh, kérdésekről is. A eh, magas szintű szakértői csoport 12 hónap alatt eh, komoly munkát végzett, felvéve a kapcsolatot azóta is a különböző érdekeltekkel, nyilvános konzultáció zajlott, a Libe titkárságot pedig végig tájékoztattuk. Ezt, ahogy ezt ígértük. Amikor májusban beszéltünk erről, ahogy az elnökasszony is emlékszik rá, eh, abban állapodtunk meg, hogy a három intézmény közösen fogja átbeszélni azt, hogy hogyan lehet előrelépni. És eh, örülök annak, hogy ez zajlik ebben a hónapban. Valójában tegnap este eh, volt egy olyan esemény, amelyen önök közül többen beszélhettek a technikai szakértőkkel ezzel a témával kapcsolatban. A az elmúlt hat hónap munkája igazolta azt a megközelítést, amelyet az év elején választottunk. A javaslatunk az az, hogy minden központi EU információs rendszert, a biztonsági, migrációs és határigazgatási rendszereket is tegyük interoperabilitás, interoperabilissá. Az Eurodacot, a Vista Sist, az Entry-Exit Systemet, az ETIAS rendszert, amely majd később lép életbe, illetve az ECRIS-t amely az elítélt harmadik országbeli állampolgárok adatait tartalmazza. Ehhez, ennek eléréséhez három technikai összetevőre van szükség. Először is egy európai keresőportálra, amely lehetővé teszi a rendőrök és egyéb tisztviselők számára, hogy több rendszerben egyszerre keressenek, miközben az adott rendszerek egyéni hozzáférési jogosultjai, jogosultságai nem változnak. Ezzel egy időben a képernyőn egy kombinált eredmény fog megjelenni, tehát ez a keresőportál egy jobb és hatékonyabb keresést tesz majd lehetővé. A másik dolog az egy közös biometrikus keresőmotor, amely lehetővé teszi mindenki számára, hogy az ilyen biometrikus adatokat egy gomnyomással lekeressék, megint csak az adott rendszerek hozzáférési jogosultságait tiszteletbe tartva. Ez lehetővé tenni a hatóságok számára, hogy biometrikus adatok alapján jobban és ugyanakkor legálisan végezhessenek kereséseket. Egy az azonosság depozitori pedig e, tárolni fogja a e, különböző adatokat, nevet, születési adatot, stb. És ezzel ki iktathatók azok a személyek, akik a különböző adatbázisokban több néven szerepelnek. Az említett technikai kérdéseken túl vizsgáljuk a folyamatokat és eljárásokat is, nevezetesen, hogy hogyan lehet hozzáférni ezekhez az adatbázisokhoz. A nemzeti hatóságok azt jelentették, hogy nehézséget okoz számukra, amikor azonosítani akarnak egy harmadik országból származó személyt a saját területükön, abban az esetben, hogyha a harmadik országbeli személy nem hajlandó vagy nem tud személyigazolványt átadni, ebben az esetben nem tudják a vízuminformációs rendszerhez vagy az Eurodachoz hozzámérni az adatokat, csak akkor, hogyha migrációkezelési ellenőrzés zajlik. A nemzeti ható, ez nem lehet így helyén való. A saját területükön is képesek kell, hogy legyenek a nemzeti hatóságok arra, hogy ellenőrzik ezeket az adatokat. Azt gondolom, hogy az arányos rendőrségi igazoltatások, ellenőrzések lehetővé tétele a Schengeni területen belül az egy elvárható dolog A magas szintű munkacsoport több aggodalmat is eh, megfogalmazott, amennyiben mondjuk egy rendőri hatóság egy komoly bűncselekményt vagy terrorizmus ügyet vizsgál, akkor hozzá kell férnie az adatbázisokhoz ahhoz, hogy azonosítson egy áldozatot, vagy akár egy elkövetőt, vagy akár egy áldozatot. A, mi már azt elismertük, hogy az esetleges szabályok és eljárások felülvizsgálata szükségessé válhat, amikor a bizottság idén megfogalmazta az új megközelítését, azt mondta, hogy áramvonalasabb hozzá hozzáférési szabályokat is megvizsgálunk, azoknak a lehetőségét. Itt most nem arról van szó, hogy a hozzáférési jogosultságokat meg, meg, megváltoztatjuk, hanem azt, hogy hogyan lehet ezeket a jogos, ezekkel a jogosultságokkal a leghatékonyabban élni. Ezek szükségesek a területen a személyigazoltatáshoz, illetve egyéb eh, témákhoz. Eh, szükséges mindehez eh, természetesen hatástanulmány, illetve egyéb vizsgálatok is. Hogyha úgy gondoljuk, hogy helyén való megváltoztatni a szabályokat, akkor azt szükséges és arányos módon tesszük betartva az alapvető jogokat. Természetesen a hatástanulmány az nyilvánosságra lesz hozva a javaslattal egy időben, de már most tudok beszélni arról, hogy milyen előnyökkel járna mindez. Ezek az intézkedések lehetővé teszik számunkra azt, hogy az adatok teljesek és megbízhatóak legyenek, jobb minőségűek legyenek az adatok, és ezzel túllépünk a nem összekötött rendszerek okozta fragmentáción, hozzá meg tudjuk oldani a személyazonosság családokat, tudunk segíteni a bevándorlási hatóságoknak, rendőri szerveknek, határőrszerveknek ahhoz, hogy hozzáférjenek azokhoz az információkhoz, amely a munkavégzésükhöz szükséges Mindezt arányosan fogjuk elérni az alapvető jogokkal teljes összhangban, betartva a személyes adatokra vonatkozó szabályokat is, és eh, a jelenlegi jogosultságokat is tiszteletben tartva, illetve azok figyelembevételével. Az európai adatvédelmi biztos, illetve az alapvető ügynökség, alapvető jogi ügynökség véleményét is kikértük. Az ő mondani valójuk is majd hozzájárul ahhoz, hogy milyen eh, javaslatot fogunk letenni az asztalra. Itt most nem arról van szó, hogy a rendszereket egyesítsük, egyesítjük, és nem is arról, hogy további adatokat gyűjtünk, hanem már, már létező adatok jobb felhasználásáról van szó, miközben az adat alanyok jogait továbbra is figyelembe tartjuk. Ezzel növekszik a biztonság, a határok biztonsága is, jobb eséllyel lépünk fel a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen, Európa egy biztonságosabb helyé válhat, miközben továbbra is egészséges jogi keretek eh, léteznek eh, majd. Azt gondolom, hogy eh, most van lehetőség erre, hogy ezt meglépjük, önökkel együttműködve ennek fényében fogjuk majd letenni a decemberi javaslatokat az asztalra. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig akkor kezdődjön a vita. Eddig négyen jelentkeztek. Uh, Először is López Aguiar kért szót. Thank you, Commissioner King. Thank you as usual for your... Köszönöm szépen, King biztos úr, nagyon értékes volt ez a bevezető, és nagyon fontos, hogy most ezt a fejleményt mi is nyomon kövessük. Az eddigi tapasztalatokra szeretnék utalni. Az igény megvan, már évek óta, és tapasztalatokat is figyelembe tudunk venni, különösen azokat a megállapodásokat, amelyekre a múltban sor került a jelenlegi szabadság, igazság és biztonság területén néhány tagállam kötött. Tehát bizonyos kormányok részéről már felhalmozódtak tapasztalatok, amelyek alátámasztják ezt az igényt, és itt bizonyos politikai eh, megoldásokra van szükség eh, az adat csere szempontjából, ami a bűnüldözést, eh, illetve a büntető jogi eljárások lefolytatását illeti. És mm, szerintem most azokkal a tapasztalatokkal kellene foglalkozni, amelyeket a bizottság is kapott, a bizottsági eljárással kapcsolatosan és bizonyos tanulságokat le lehet vonni a decentralizált tagállamok példájából, ahol különböző hatóságok érintettek a bűnüldözésben, és különböző szinten jelentkeznek a hatáskörök, a felelősségek. A biztonságpolitika tekintetében például Belgiumban vagy Spanyolországban, ahol az adatok interoperabilitása az egyes hatóságok között sem valósult még meg. Tehát arról is eszmét kéne cserélni, hogy a bizottság milyen mértékben vette figyelembe ezeket a tanulságokat, hogy biztosítani tudjuk, hogy amikor a jogalkotási kezdeményezésre sor kerül, akkor valahogy új kereteket teremtsünk azok ezen nem megfelelően működő rendszerek számára, hogy ezeket a hiányosságokat időben orvosolni tudjuk. Köszönöm szépen, Zippel asszony. Köszönöm szépen. A rövid videó, amit az észt nagykövet asszony bemutatott, nagyon inspiráló volt, és amikor King úr az interoperabilitásról beszél, ez is mindig helytálló kiegészítve az előttem szóló kollégát, nekem néha az a benyomásom, hogy egy esetenként a tagállamok ugyan szeretnék az interoperabilitást, és ezt egyfajta lehetőségként látják, eh, hogy szönyeg alá söpörik a hiányosságaikat. Amikor King eh, biztos úr a múltbeli problémákra utalt, eh, számos esetben a probléma nem az interoperabilitás hiányából fakadt, hanem, mint ahogy hallottuk is, abból, hogy a tagállamok hatóságai nem közvetítettek, nem cseréltek adatokat, vagy egész egyszerűen elfelejtették ezeket az adatokat bevinni az európai adatbázisokba, és ezeket a problémákat nem lehet pusztán az interoperabilitással megoldani. Tegnap már elhangzott az adatminőség kérdése, és most nem a technikai minőségről, az új lenyomatokra gondolok, hiszen ezeket a problémákat meg kell oldani, ez is a napi renden van. Ha a frontvonalban dolgozókkal beszélünk, és megkérdezzük, hogy milyen adatokat és a nyomozás mely szakaszában visznek be a rendszerbe. Egy másik példát is tudnék említeni, ami szinte nem függ össze az interoperabilitással. Amikor az európai elfogadó parancsról beszélünk, már a kezdetektől fogva világos volt, hogy ez nem a stílű bűncselekményekre fog vonatkozni. Tehát például a, az adatbázisban milyen adatok kerülnek be, megalapozott gyanú, vagy csak egy sejte, sejtés szintű gyanú, a nemzeti rendészeti szervek eh, eltérő pontokon eh, küldenek információkat a rendszerbe. És nem tudom, hogy a bizottság eh, tesz-e, vagy a tanács tesz-e erőfeszítéseket, hogy ugyanolyan definíció, ugyanolyan adatminőség érvényesüljön, és nem csak technikai szempontból. És a helyzet elemzést érintve, ez ugye nem európai hatáskör, de amikor az egyes eseteket elemezzük, az adatokat elemezzük, és azt akarjuk meghatározni, hogy mely adat kerüljön be mely adatbázisba, gyakran hiányosságok tapasztalhatók a nemzeti rendészeti szervek részéről, ami a rendőri szerveket vagy a minősítéseket illeti, és ez ugyan az adatok feldolgozásában segíthet, de az adatok elemzésében nem, ha a tagállamok ebben nem ö, nyújtanak segítséget. Coelho úr, Köszönöm én is a biztos úrnak, illetve a nagykövet a bevezetőket, és lenne néhány általános megjegyzésem. Először is az ACS-ről. A Schengeni, a SIS-ről, tehát a Schengeni rendszer lesz az alapvető rendszer a határellenőrzés, illetve a belbiztonság szempontjából és ennek semmi köze a személyes büszkeséghez. Én csak azt akarom hangsúlyozni, hogy a horizontális hatály módosításánál figyelembe kell venni a rendszer sajátosságait és az európai információkezelési stratégiát. Az interoperabilitásra vonatkozó csomag már egy ideje napirenden van. Magas szintű szakértői csoport elkészített egy jelentést, a bizottság is közleményt jelentetett meg, tanulmányok készültek, és biztos vagyok benne, hogy a hatás vizsgálatra is sor kerül. Ezek mind szükségesek, hogy az összes rendszerről világos képet kaphassunk. Az interoperabilitásnak elsősorban két fő célt kell szolgálnia, egyrészt biztosítani kell a koherenciát a különböző információs rendszerek között, másrészt pedig megfelelő eszközöket kell biztosítania a végfelhasználók számára, miközben az alapjogokat is tiszteletben kell tartani. És szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az úgynevezett silók opcióként merültek fel gyakran, amikor a rendszereket jóvá hagyták, és nem kötelező jellegűek voltak. Most ezeket kell összevonni, mint ahogy a biztos úr is említette, olyan eszközre van szükségünk, ami jobb és gyorsabb keresést tesz lehetővé az egyes rendszerekben, a jogi alapok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. A kereső képernyő lehet az egyik példa erre a véghasználók számára, miközben a személyes adatokhoz fűződő jogokat is tiszteletben tartjuk. Ez a felhasználás nem lehet öncélú, és nem lehet egy kifogás a tagállamok számára, hogy ne bízzanak egymásra. Az európai rendszerek csak annyira működnek jól, amennyire a tagállamok hajlandók az információkat egymás között kicserélni. Az interoperabilitás pedig ehhez egy eszköz. Végezetül pedig, biztos úr, szeretném megköszönni a készségét a bizottságnak, illetve önnek személyesen, hogy a parlamentet ebben az eljárásban minden szakaszban bekívánja vonni, és eh, én szorgalmazom, hogy ezt a konstruktív megközelítést alkalmazza a továbbiakban is. Griszbek asszony. Merci. Köszönöm, önök asszony. Nagyon gyorsan a két beszámoló után szeretném elmondani, hogy a mi frakciónk számára ez a kérdés egy ismételt kérelmünknek felel meg, hogy nagyobb legyen a koherencia az információ csere eszközöket illetően, hogy hatékony eredményeket lehessen ezáltal elérni. És köszönöm persze az Európai Bizottság erőfeszítéseit is, a beszámolójának világosságát, következetességét és Julian King elkötelezettségét, hogy egy eszközt bocsájt rendelkezésre azzal a céllal, hogy a rendszer működőképes legyen, hogy jobban védjük a polgárokat, és ahogy az imént a kollégák elmondották, a Schengeni rendszert magát is. Két apró kérdésem lenne, egyetértek, ugye a kollégák elmondták, hogy érdeklődéssel várjuk a válaszokat. Ezek inkább technikai jellegűek az én kérdéseim a két rendszer, a két különböző alapú rendszer alapján, amelyek különböző célokat követnek, szeretném tudni, hogy lesz-e egy olyan rendszer, akár negatív, akár pozitív jellegű, amely lehetőségével a hatóságok több információhoz jutnak majd, ez az első, és ki kap majd ez hozzáférést, mely garanciák lesznek majd ezen eszközöket illetően. Azt hiszem mindenki egyetért velem abban, hogy, a, hogy itt nem az információk mennyiségéről, hanem elsősorban minőségéről van szó, ezért vetődik fel mindig ismételten az a fontos kérdés, hogy a tagállamok hogyan is működtetik ezeket az eszközöket. Ha ők nem viszik be a megfelelő információkat, vagy nem a jó információkat viszik be az adatok alapján, ahogy ez elég gyakran megtörténik még mostanában is, akkor önök hogyan akarják majd megoldani ezt a problémát? Tehát itt nem az eszközről, vagy annak interoperabilitásáról van szó, ez nem tud erre a problémára válaszolni. Ezek talán technikai jellegű kérdések, ugyanakkor a következetességre és a hatékonyságra irányulnak. Vannak-e tehát ezen kérdésekre válaszok? még a decemberi megfogalmazást megelőzően. Thank you very much, Madam Chair. Koradza asszony, köszönöm elnök asszony, én támogatom a bizottság interoperabilitással kapcsolatos igyekezetét az adatbázisok között, ez erre nagyon szükség volt, sőt már késésbe is vagyunk, jó lenne biztos úr, hogyha elmondaná, megerősítené, hogy itt nem további hozzáférésről van szó, hanem az adatok jobb felhasználásáról, tehát a már létező intézkedések és védelmi elemek tiszteletben tartásával és az alapvető jogok tiszteletben tartásával. Tehát itt a cél az, hogy hatékonyságunkkal javítsuk a polgárok biztonságát a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés veszélyével szemben. Ahogy ön is mondta, itt nem egyesítik az adatbázisokat, hanem ezeket a külön silókat teszik átjárhatóvá, ezeket a teljesen elkülönített adatbázisokat lehet, hogy szükségünk lesz az ön segítségére abban, hogy elmagyarázzuk a polgároknak, hogy itt most nem a magánéletük fog sérülni, nem fognak sérülni alapvető jogok, és a tagállamoknak is el kell magyarázni, ahogy Birgit is mondta, Eh, a tagállamok részéről van egy bizalmatlanság, eh, eh, amely akkor jelentkezik, amikor adatokat kell közölni más tagállamokkal. Nem minden tagállam reagál így, de független attól, hogy milyen eredményeket érünk el papíron az interoperabilitással kapcsolatban, ahhoz, hogy ez működjön, az is kell, hogy a tagállamok egymással együttműködjenek, ezt pedig nekik tudniuk kell, hogy biztonságos és felelősségteljes az összes többi tagállam eljárása. Lénárt úr következik. Yes, thank you, thank you very much. Um... Köszönöm. Nagykövet asszony, köszönöm, biztos úr. A, a tegnapi e, bizottsági tájékoztatót is, a technical briefinget is e, köszönöm. Nagyon kiváló volt, és nagyon sok információt e, tartalmazott. Itt kellett ugyan maradni érte este 7.30-ig. E, az biztos, hogy az interoperabilitás fontos előrelépés ahhoz, hogy a rendszerek jól működjenek, és ahhoz, hogy a birtokunkban lévő adatokat a lehető leghatékonyabban és használjuk fel a biztonságunk érdekében. Nagyon tetszett nekem ez a videóklip, amit az észtek bemutattak, amelyik azt mondta, hogy unalmas és technikai ugyan a téma, nekem ez tetszett, mert nem kell mindig mindennek izgalmasnak és látványosnak lenni. Itt Tudjuk azt, hogy ez, ez tényleg unalmas és technikai, de végezzük el azt a munkát, amit el kell végezni ahhoz, hogy ez az egész rendszer működő képes legyen, és ráadásul nincs szükség arra sem, hogy a kereket újra feltaláljuk, ahogy arról a biztos úr is beszélt, mert egy csomó munka már el van végezve, illetve már folyamatban van. Ugye az Eurodact, a SysVis, Ecoris eh, eh, eh, rendszerek, ezek mind vagy a közelmúltban lettek összeállítva, vagy pedig most folyamatban lévő munkákról van szó a parlament részéről is nem volt könnyű eh, ezekben a témákban dolgozni, de általában sikerült kompromisszumot elérni. Tehát, ami pedig az interoperabilitást illeti, az EDPS azt javasolta, az adatvédelmi ombudsman az az, hogy azt javasolta, hogy meg kell nézni újra a jogalapját ezeknek a rendszereknek. Nem tudom, hogy van-e egy eh, egységes álláspont ezzel kapcsolatban, vagy horizontális megközelítés, vagy megint minden egyes javaslatnál meg kell azt nézni, hogy, hogy, hogy az interoperabilitás vonatkozhat-e, vagy vonatkozik-e rájuk. Másik dolog az az, hogy nem muszáj új ötleteket kitalálni állandóan, hanem egész egyszerűen működjenek a rendszerek. Talán nem említette a Data Warehouse kérdését, a magas szintű munkacsoportban szerepelt ez a adattár, és azt viszont mondta, hogy a saját területükön is képesnek kell lennie a tagállamoknak arra, hogy a, az azonosság, személyazonosság lopásokkal ellen fellépjenek. Nem csak... Hát, tegnap beszéltem a holland ügyekről, hogy milyen mértékben használják például a az útlevelekben egyébként ott levő új lenyomatokat, ezt nem használják Hollandiában, de soha nem használták. Tehát egy dolog az, hogy adunk eszközöket, de aztán azokkal az eszközökkel élni is kell. Köszönöm, Lenec úr. Albrecht úr következik. Köszönöm. Egyet tudok érteni egy csomó dologgal, amit elhangzott, és különösen Coelho úrral, mert azt gondolom, hogy ő rámutatott arra, hogy mi is a gondolat az interoperabilitás mögött. Ezt pontosan meg kell fogalmazni, mert az interoperabilitás az sok mindent jelenthet. És alapvető dolgokban előtte meg kell egyezni. Azzal is egyetértek, hogy az egységes kereső interfész, illetve a technikai interoperabilitás a rendszerek között fontos dolgok, tehát fontos az, hogy gyors legyen az adatcsere, és gyorsan lehessen felhasználni hatékonyan ezeket a már létező adatokat. Azzal is egyetértek, hogy mindezt úgy kell megcsinálni, hogy az adatfeldolgozás jogalapját nem kell megváltoztatni. Ahhoz, hogy mindez legitima, legitimációja, mindenek legitimációja legyen, eh, tényleg azt az üzenetet kell átküldeni, hogy, hogy itt most eh, a már létező adatoknak a hatékonyabb felhasználásáról van szó, nem pedig új jogalapokat keresünk arra, hogy további adatok kerüljenek bevonásra. Eh, amiről viszont még hallani szeretnék részletesebb formában a javaslatban, az, hogy, hogy mi lesz a javaslatban, mert egy keresési interfész az az más, mint az, hogy úgymond a rendszerek úgymond idézőjelben beszélgetnek egymással. Ez két különböző dologról van szó. Szóval a rendszereknek egyébként más és más a célja, ezeknek az adatbázisoknak más és más a célja, és más és más adatok vannak benne. Mi jogalkotók úgy döntöttünk annak idején, mégpedig okkal, hogy bizonyos célokból csak egyes adatokat lehet összekötni, más célokból másokat. Mert az, hogy mi a szükségesség és mi az arányosság, az kérdéskörről kérdéskörre el, eltérhet, hogyha csak úgy általában adatcseréről beszélünk, akkor én nem látom azt, hogy ez a ténylegesen hogy valósul meg, és milyen óvintézkedések fognak működni, és mi garantálja azt, hogy nem sérülnek a különböző jogok, előjogok. Verzsi asszony következik. Merci. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a beszámolókat, a mai és tegnapi beszámolókat, amelyek lehetővé teszik, hogy jobban megértsük melyek is lesznek a bizottság ajánlásai, javaslatai, ha jól értettem. A, az interoperabilitás, tehát oda fog vezetni, hogy egyfajta interfész jön létre, és ennek segítségével egy klikkel bármelyik rendszerben kereshetünk közelíteni lehet az információkat a biztonság, a határellenőrzés területén és az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Ez három cél, amelyet amelyek eddig külön voltak kezelve. Azt szeretném tehát megtudni, hogy hogyan lehet a szükségesség és az arányosság elveit tiszteletben tartani ezen a területen, ami a rendszert, illeti, illetve a hozzáférést a különböző hatóságok részéről a különböző rendszerekhez. Hiszen rendszertől függően a hatóságok hozzáférése nem ugyanaz, és a különböző hatóságok nem férnek hozzá ugyanaz az információhoz, ugye, sem pedig ugyanaz a rendszerhez. Ön azt mondja, nem lesznek új adatgyűjtések, az interoperabilitás fog érvényesülni, persze, de amikor megnézzük a reformokat, amik itt párhuzamosan zajlanak a SIS-szel kapcsolatosan, a SIS-2-vel kapcsolatosan, az SOS-szel, az ETS-szel kapcsolatosan, akkor azt hiszem, hogy az új információk mennyisége egyre növekszik. Tehát itt egész egyszerűen a különböző szírók módosításáról van itt szó. A végeredményben az eredmény ugyanaz, ugye itt megjelenik majd a SIS 2, és például, hogyha valaki illegálisan lépi át a határt, és itt a bűn üldözés lehetőségei is súlyosbodnak a SZISZ belül. Így a gyanúsított személyre más gyanúk is terhelődnek. Nem tudom, hogy hogyan lehet majd korlátozni itt a, az em mögött álló hatályt, ami pedig a minőséget illeti, másokhoz hasonlóan felvetődik bennem a tagállami felelősség ebben a kérdésben. Nem ugyanaz a rendszer, ugyanis mindig a tagállamok táplálják be az információkat. Hogyan lehet a minőséget javítani, hogyha ugye létrejön ez az interfész, milyen ellenőrzést lehet gyakorolni az információk felett, amelyeket ugye a tagállamok táplálnak a rendszerbe. És ez vezet el az utolsó kérdésemhez és itt meg is állok, ami az alapvető jogok védelmét illeti, itt nem lehetünk biztosak az adatok minőségében, és ez az interoperabilitás akár veszélyes is lehet ezen a területen, már ami a jogok védelmét illeti, hogyha esetleg hiba csúszik a rendszerbe, hogyan lehet majd, hogyan teszi lehetővé ez a rendszer, az esetleges hibák korrigálását, amelyek becsúsztak a rendszerbe, ha az egyáltalán lehetséges. Köszönöm, Stevens asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégek. Köszönetet szeretnék mondani mindkét előadónak, nagyon érdekesek voltak ezek a beszámolók. Az interoperabilitás témáját illetően a magasrangú szakértői csoport benyújtja majd a jelentését az interoperabilitás témáját illetően, tehát hogy egyetlen kereséssel le lehet ezeket az adatbankokat kérdezni, azokban kutatni lehet. De hogyan néz ki ez technikai szempontból? Milyen technikai követelményeket támasztanak? Hogy az inter interoperabilitást elérjék a legfontosabb EU adatbankokat, illetően ugye már kialakították a technológiát, és valóban költséghatékony módon lehet mindezt megvalósítani? Ugye itt a biometrikus személy azonosító adatok esetében is nagyon fontos az interoperabilitás, hiszen egy adott személy különböző nevek, viselhet. Az új lenyomat viszont, hogyha különböző adatbankokban megvan, ez egy remek dolog, de hogyan is néz ki mindez időben? Hogyan, mikor fog már valóban működő képessé válni ez a rendszer? És egy másik kérdés, most angolul folytatom. What are, what are potential... A kézzelfogható és kézzelfoghatatlan eredmények tekintetében a súlyos bűncselekmények esetében a határellenőrzés, illetve az irreguláris bevándorlás tekintetében mik lesznek az elvárások. Következő kérdésem. Az egyes javaslatok megvalósítása egyformán szolgálja-e a tagállamok érdekeit, és lehetnek-e olyan tagállamok, amelyek számára problémát okozhat a megvalósítás, mely témakörökben, és mi, hogyan lehet ezen segíteni. A kiberbiztonsággal kapcsolatos kockázatokat hogyan lehet kezelni a magas szintű szakértői csoport javaslatai mentén. Milyen intézkedéseket lehet az EU-LISA keretében megvalósítani, és mely tagállamokban van-e egyértelmű kapcsolat a problémák és az igények között, a technikai megoldások és a szakértői csoport által javasolt projektek között, és az egyes eh, taktikai javaslatok egyértelműen definiáltak-e az igények és a problémák szempontjából. Végezetül pedig eh, melyek lesznek eh, a nem kívánatos vagy elkerülendő szempontok. Az EU állampolgárok alapvető jogai kapcsán, így ideértve a magánélethez való jogot, illetve az adatvédelemet és a különböző technikai és szervezeti megoldásokat hogyan látja ezeket tagállami, illetve EU-s szinten. Fosz úr. You didn't ask for the floor? Nem kért szót? Ja, rendben, akkor Gomez asszony. Elnézést, nem tudtam időben érkezni, nem hallgattam végig a biztos úr bevezetőjét, de a tegnapi vitát figyelemmel kísértem. Éppen ezért megmerem kérdezni, hogy itt nem az interoperabilitásról van szó, mint ahogy már ezt említette, hiszen ez az információk jobb minőségét jelenti a határokon át utazók esetében. Ugyanakkor viszont vannak ellenőrizetlen, vagy nem kellően ellenőrzött területek. Tehát ez nem az interoperabilitás kérdése, hiszen ott fel sem merül ez. Például a magánrepülőgépek, amelyek egész Európában bármely repülőtéren leszállhatnak az EU-n kívülről, azokról senki nem gyűjt adatot, a személyzetről, az utasokról, a rakományról, szállíthatnak fegyvert, kábítószert, készpénzt, ezt senki nem ellenőrzi. Nem foglalkozunk-e túlságosan sokat az interoperabilitással, mikor bizonyos területekre ez egyáltalán nem is alkalmazható. A pénzes emberek saját bűnszervezetekkel kiátszhatják ezt a rendszert, ezt a munkát, az egész interoperabilitást, amire törekszünk. Elnök, köszönöm, Gomez asszony, és akkor most a tanács és a bizottság képviselőihez fordulok. Először is a nagykövet asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Már az elején hangsúlyozni akartam, hogy mennyire teljes mértékben egyetért a tanács a bizottsággal ebben a tekintetben, és ez elismerésre méltó. A parlament részéről kapott első kérdések is azt mutatják számomra, hogy önök is osztoznak a mi véleményünkben, és gyakorlatilag azonnal csatlakozhatnak az elhangzott gondolatokhoz. Coelho úr az ön által elmondottak teljes mértékben akár a tanács szájából is elhangozhattak volna. Sokan említett említették, hogy az interoperabilitás nem egy varázs bár bárcsak az lenne, és bárcsak lenne valami olyan eszköz, amivel az összes problémát megoldhatnánk azonnal. Az interoperabilitás gyakorlatilag egy technikai javulás, javítás, továbbfejlesztés az egyes információs rendszerek alkalmazása területén a végfelhasználók érdekében. Sajnos nem emlékszem minden évre, hiszen sokan szóltak hozzá a vitában. Lehet, hogy a tagállamok között van különbség, nem mindenki kész ugyanolyan mértékben adatokkal szolgálni, mint mások. De ha én Észtországot veszem, véleményünk szerint az interoperabilitás az egyik legtermészetesebb dolog. Ezzel kapcsolatosan nincsenek semmiféle vallásos fenntartásaink, és a határ ellenőrzésre különösen oda kell figyelni a e tekintetben. Egy példát szeretnék említeni egy másik területről, ami azért kapcsolódik ehhez is. Az egyik legfontosabb problémánk jelenleg a földközi tengeri térséggel kapcsolatos a nyugati és közép földközi tengeri térség, ahol is egy európai határ ellenőrzést akarunk kialakítani. Ez egy nagyon komoly kérdés az információcsere szempontjából a polgári és a katonai szervez, szervek között. Itt számolnunk kell azzal, hogy az egyes tagállamokban kialakult szokások vannak, esetleg bizalomhiány is akadályozza ezt. Minden esetre a helyzet javul, egyre nagyobb bizalom nyilvánul meg az egyes tagállamok részéről. A technikai megoldások is javítanak nap mint nap a hozzáférésen, és remélem, hogy a dolog pszichológiai szempontjain is javítani tudunk a jog alapon, és eh, szeretném megköszönni annak, aki megemlítette az EULIZÁT, hiszen itt nagyon fontos, hogy az adat minőséget is eh, figyelembe vegyük. Egy eh, fajta úti tervre van szükség az adat minőség javítása érdekében. Attól tartok, hogy az interoperabilitás nem fog mindent megoldani, de minden esetre a legegyszerűbb minimumot talán sikerül ezzel megoldani, ami egy alapvető követelmény a 21. században. Itt fontos, hogy a rendszerek egymással kommunikáljanak, ez idáig még nem jutottunk el, azt hiszem, hogy ha a rendszerek a mi beavatkozásunk nélkül kommunikálhatnának, az már a mesterséges intelligencia tárgykörébe tartozna. Erre, erről is elgondolkodhatunk, de egyelőre szerintem arra kell korlátozódnunk, hogy kik férhetnek hozzá jogosultsággal az egyes rendszerekhez. És én most itt le is állnék és biztos vagyok benne, remélem, hogy a biztos úr az, a javaslatot további részletekben ismerteti majd. Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm eh, ezeket a kérdéseket, amik azt mutatják, hogy, hogy tényleg nagy az érdeklődés eh, téma iránt. Csatlakozva a nagykövet asszonyhoz, eh, és belekapaszkodva abba, amit Lenertz úr is mondott, hogy ez tényleg egy kicsit unalmas és technikai jellegű, és kicsit obskurus is néha. Az egyik kihívás az az, hogy megmagyarázzuk, hogy mit teszünk. De azt is elmondjuk, hogy mit nem teszünk. Nyilvánvalóan nem fogjuk az összes problémát megoldani, amiről itt ma szó volt, az interoperabilitással, de soha nem is volt ilyen szándékunk, és nem is mondtuk azt, hogy minden problémát megoldunk ezzel a lépéssel. Az interoperabilitási javaslat arról szól, hogy a már létező adatbázisokból a legjobbat hozzuk ki, és nem csak a létezőkből, hanem azokból, amelyek az önök akaratából hamarosan létrejönnek majd. Nem fog semmit tenni a joghézagokkal, az önök munkája kell, hogy a joghézagokat megszüntesse, nem fogja megváltoztatni a már létező adatbázisok működését, nem fog új adatbázisokat keletkeztetni, nem hozunk létre új adatgyűjtést az interoperabilitással. Különböző döntések vannak a különböző adatbázisokkal kapcsolatban, amelyek az önök asztalán vannak most, jogalkotók asztalán. De abban állapodtunk meg, hogy a begyűjtött információt hatékonyan akarjuk felhasználni. López Aguilar és Cipel képviselők azt mondták, hogy ez mind nagyon érdekes, de hol jönnek ebbe a képbe a tagállamok, és mi van akkor, hogyha a tagállamok nem képesek az információt megfelelően kezelni. Ebben teljesen igazuk van, és mindent megteszünk, remélhetőleg önökkel együtt, hogy erre is reagáljunk, de önmagukban az interoperabilitásra vonatkozó javaslatok az, azok az EU közösen gyűjtött adatbázisaira vonatkoznak. Az, hogy mit tegyünk a tagállamokkal, és erről már beszéltünk itt ebben a körben, és nyilván fogunk még a jövőben is, hogy a már megállapított dolgok teljes végrehajtását kell elérni, beleértve az eszközök sorába a jogsértési eljárásokat is, hogyha ilyet látunk, tehát ezt eh, továbbra is belengedjük. Eh, emellett eh, képzéssel, finanszírozással, legjobb gyakorlatok cserélésével akarjuk segíteni a tagállamokat. Néha meg kell változtatni a szabályokat. Abban is egyetértek, hogy a Schengen információs rendszer az alapja a munkának. És tettünk is le javaslatot, hogy megerősítsük a Schengen információs rendszert. Többek között azt, hogy szülessen egy olyan kötelezettség, hogy meg kell osztani a terrorizmusra vonatkozó adatokat. Nem gondolom, hogy ettől el kell, hogy rettenjünk, és a technológiát ilyen módon fel is kell használni. A tagállamok automatikus adat eh, fel eh, telepítői is képesek legyenek megosztani és felhasználni hatékonyan ezeket az adatokat. Mindezt tehát egyszerre kell elérni, egymással párhuzamosan, de alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy a már létező rendszerekből a lehető legtöbbet kihozzuk. Az, hogyha bizonyítjuk, hogy ezek működnek, ezek a rendszerek, az arra fogja ösztönözni a tagállamokat, hogy osszanak meg többet. Tehát itt egy pozitív megerősítés, egy pozitív visszacsatolás lehetséges, hogyha jobb, hatékonyabb lesz és hasznosabb lesz a platformok a közös platformok működése, és ezeket egyre jobban felhasználják majd a tagállamok rendőrei és egyéb hatóságai, akkor a tagállamokat az ösztönözni fogja abba az irányba, hogy érdemes ezt az cserét elmélyíteni. Ez lenne tehát a cél, ezt kell elérni. Ami az interoperabilitásra vonatkozó konkrét kérdéseket illeti. Ehm, a javaslat előtt még eh, tanulmányozunk bizonyos eh, ügyeket. Például a tegnapi szakértői eh, eseményről is jöttek vissza a szakértőink javaslatokkal. Erről még most nem tudok beszélni, és részletekben nem tudok menni, mert még nincsenek meg a részletek. Én csak a főbb vonalakról tudtam itt beszámolni. Ehm, nem lesz sok új jogi alap, horizontális megközelítést fogunk alkalmazni. E, ez azt jelenti, hogy e, a folyamatokban lesznek változások a már létező rendszerekben, és ezért is kell az interoperabilitás jogi következményeiről beszélni. Átláthatónak kell lenni nem tervezünk semmi olyasmit, ami megváltoztatja a hozzáférési jogosultságokat. Tehát azt, hogy kinek milyen információhoz van jogosultsága hozzáférni. De azt meg szeretnénk vizsgálni, és megint csak nem végleges álláspontról van még szó, hogy lehet-e javítani a már létező szabályokat, eljárásokat, folyamatokat, nevezetesen azt, hogy hogyan lehet jobban élni ezekkel a jogosultságokkal vagyis hogy szükség van-e előzetes prom konzultációra, vagy eh, rögtön ezeket az adatbázisokhoz lehet fordulni, eh, vagy gyorsabbá tenni eh, az adatcserét. Tehát nem arról van szó, hogy olyan információhoz akar hozzájutni amelyhez korábban nem volt jogosult hozzáférni, hanem az eljárási lépcsőket akarjuk egyszerűsíteni, hogy megkapja azokat az adatokat, az mihez jogosult hozzáférni. De ennek a részleteiről akarunk önökről majd, önökkel majd még beszélni. Hogyha önök úgy látják, hogy fel kell gyorsítani ezeket a folyamatokat, hit hit -no -hit rendszer, Griszbek asszony eh, erről beszélt, akkor ezzel kapcsolatban azt ki kell mondani, hogy egy ilyen javaslatnak tiszteletbe kell tartania a jelenlegi hozzáférési feltételeket. Tehát, hogyha a szövegbe ilyen megjelenik, akkor világossá kell tenni azt, hogy egy találat követése és a további információ lehívása az adott tisztviselő részéről meg kell, hogy feleljen a hozzáférési feltételeknek. Tehát annak a tisztviselőnek jogosultsága kell, hogy legyen, hogy hozzáférjen az adatokhoz. Tehát legyen meg neki valamilyen engedélye, akár bírói engedélye, amelyet a jelenlegi jogszabályi keretek tartalmaznak, és adott esetben egy ex ante eh, igazolásra is szükség van. Tehát ezeket a jogosultságokat és jogokat nem változtatjuk meg. Ami az adattárat illeti, eh, Data Warehouse, az EU-LISA javaslatban van erre vonatkozóan rendelkezés. Ez az adatminőségi munkánk egy része, az keresztül akarjuk ezt kezelni. Ami a félrevezető metaforákat illeti, Albrecht úr beszélt erről, valóban fogalmazzunk óvatosan, hogy hogyan fogalmazunk, hogy ne legyen az félrevezető amikor az emberek azt mondják, hogy a különböző rendszerek beszélnek egymással, vagy beszélgetnek egymással, az azért van, mert eh, itt szeretnénk elkerülni azt, ennek a célja az, hogy elkerüljük a többféle azonosság létezését a rendszerekben. Tehát egy ember többféle személyazonossággal lehessen jelen a különböző rendszerekben. És ennek a kiiktatása, kiiktatásának az egyik módja az, hogy kommunikálnak a rendszerek. Tehát amikor én ilyen kifejezést használtam esetleg, akkor erre gondoltam, nem arról gondoltam, hogy folyamatos kommunikációban maradnak a rendszerek, egymás között, és ezzel meg lehet kerülni a jogosultsági, hozzáférési jogosultságokat. Semmilyen irányú javaslatra ne, ne számítsanak, ilyentől ne féljenek. Coelho úr, Korácsabilt asszony, egyetértek azzal, hogy világossá kell tenni azt, hogy mit teszünk, nevezetesen, hogy nem ássuk alá az alapvető jogokat és a magánélethez való jogot. A videó is azt mondta, hogy az aliaszok, tehát a, a kamu nevek számára nincsenek adatvédelmi jogosultságok, azokat semmilyen védelem nem illeti meg. Itt a cél az, hogy jobban támogassuk a rendőröket, határőröket, hogy a létező adatbázisokat jobban kihasználhassák. Remélem, hogy hasznukra voltam. A jövőben folytathatjuk ezt a javaslatot, majd a konkrét, ezt a beszélgetést majd a konkrét javaslatok fényében. Stevens asszony kérdéseire is konkrét válasz születik majd arról, hogy milyen konkrét előnyök vannak, vagy esetleges problémák, ugyanis ez majd ki fog derülni a költséghaszon elemzésből, ami egyszerre lesz beadva, csak úgy, mint a menetrendre vonatkozó információkat is eh, tartalmazni fogja a javaslat. Eh, köszönöm. Köszönöm szépen King biztos úrnak. Nagyon hasznos volt. Eh, azt hiszem, hogy meghallgattuk egymást. Tájlasszonynak is köszönöm. A napirendhez kapcsolódóan, ehhez a pontjához szeretném megkérni Vjavroszki urat, a helyettes Európai Adatvédelmi Biztost, hogy az info, európai szabadság, biztonság és igazság területén az információs rendszerek interoperabilitása tárgyában készült vita anyagot ismertesse.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 I will give the... Nos, tehát akkor megadom önnek a szót. Összesen 15 perc áll rendelkezésünkre, legfeljebb 20, hogyha lecsípünk a következő napirendi pont idejéből. Úgyhogy kérem, 10 percben tartsa meg a bevezetőjét, és utána következik a vita. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, nagykövet asszony, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy e, néhány szóban eszmét cseréltek önökkel a különböző rendszerek interoperabilitásáról, azon rendszerek e, interoperabilitásáról, amelyeket a szabadság, biztonság és igazság területén, térségében e, alkalmazunk. A vitaanyagot Giovanni Piral Lel eh, kollégám eh, jegyezte, akit nemrégiben neveztek ki biztosnak. Az EDPS eh, az európai intézményeket és az adatvédelmi hatóságot és a kapcsolódó ügynökségeket arra kérte, hogy ismerjék el az interoperabilitás szükségességét, a jövőbeni információs rendszerek és információcsere szempontjából. Biztosak vagyunk abban, hogy a szemantikai szervezeti és jogi dimenziói az elektronikus szolgáltatások interoperabilitásának ideértve a nagy információs rendszereket alaposan meg kell vizsgálni, amikor a különböző interoperabilitási megoldásokról beszélünk, ideértve a felhasználókat, a jogalkotókat, nemzeti és európai szinten egyaránt. Az interoperabilitás célja hatékony információ megosztás elősegítése az egyes nemzeti hatóságok között, nemzeti és európai szinten. A ma megkezdett vita az egyik lépése egy hosszú útnak, ahol is az különböző közigazgatási szervek által tárolt adatok cseréjéről van szó, és itt nem kompromisszumról beszélünk. A, biztos, biztos benne, hogy a interoperabilitása ezt megfelelően alakítjuk ki, komoly segítséget nyújt a különböző hatóságoknak, amelyek a nagy rendszereket használják, és az ilyen rendszerek költség csökkentését is lehetővé teszi ugyanakkor az adatvédelem célját is szolgálhatja az információs rendszerek összekapcsolása révén ezeknek az egyes rendszereknek külön-külön célja van, de lehet, hogy ugyanazokat az adatokat tárolják. Tehát ez az összekapcsolás a minőségjavítást eredményezheti, és lehetővé teszi, hogy az adat redundanciát elkerüljük. Azt hiszem, hogy most elérkezett a pillanat, hogy a személyes adatok védelméhez való jogot is felvessük. Az interoperabilitás feltételezi hogy a személyes adatok feldolgozása is módosulni fog. Ehhez a jogszabályok módosítására is szükség lehet, és messze menőleg tiszteletben kell tartani az alapjogi karta rendelkezéseit. A célokat egyértelműen definiálni kell megfelelő jogi aktusokban, és arányosnak kell lennie az interoperabilitásnak a szándékolt felhasználáshoz. A bizottság jogalkotási javaslatát meg fogjuk vizsgálni, az alapvető jogok az adatvédelem szempontjából. Már hallottunk a magas szintű szakértői csoport munkájáról, ebben mi magunk is részt vettünk, Az EDPS véleménye is tehát tükröződik a szakértői csoport által készített jelentésben. Emlékeztetnénk kell arra is, hogy a jelenleg előterjesztett javaslatok a bizottság javaslatai a kereső, európai keresőportál, a közös adattár. Tehát mindezek csak az első lépései egy hosszú folyamatnak. Minél több lehetőségünk lesz az interoperabilitásra, annál inkább ki kell ezt aknázni. És néhány dolgot szeretnék felvetni, még az interoperabilitással kapcsolatos elvárásainkról. Az interoperabilitás a különböző információrendszerek közötti kommunikációs lehetőség megteremtése. Ugyanakkor nagyon gyakran pusztán egy technikai fogalomként kezelik. Az interoperabilitás azonban nem választhatjuk le a szükségességtől, a politikai szükségességéről, és az adatvédelem, adatbiztonságtól. A politikai vitáknak tehát ezeket a szempontokat is érintenie kell. Emlékeztetnék arra is, hogy az imperoperabilitást sokan más és más módon értelmezik a közigazgatásban. Az interoperabilitás tulajdonképpen a szervezetek azon képessége, hogy kölcsönös célok érdekében kommunikáljanak az üzleti folyamatokban. És ezt figyelembe kell vennünk, amikor a szemantikáról beszélünk, ezt már Cipel asszony is említette, tehát az interoperabilitásnak ugyanazt kell jelentenie minden nyelven és minden rendszer esetében. Ennek összes jogi vonatkozásával együtt. A technikai megvalósíthatósággal is foglalkozni kell. Minél több adatot lehet kicserélni, annál többet fogunk. A biztos úr is szólt erről. Az interoperabilitás a jelenlegi hatályos szabályokat hatékonyabbá teheti. Az Európai Keresőportál, amit a bizottság javasol, hogy az illetékes hatóságok ezeket párhuzamosan valósítsák meg az egyes rendszerek esetében, azt is jelenti, hogy az így gyűjtött információ egyértelműbb lesz, mint eddig. Nem vagyok biztos benne, hogy ez valóban így lesz, ha nincs új adatbázis vagy új adat. Az információ szinergikus megközelítése teremtett új igényeket. Az bizottság a jövőben új lehetőségeket tárhat fel az adatok kereszt megfelelése területén. Az elsődleges hatás vizsgálat lehetővé tesz, teheti a biometrikus adatok megfeleltetését, és a közös személyazonossági adattár lehetővé teheti a különböző rendszerekben tárolt adatok kinyerését. Ehhez alfa numerikus és biometrikus adatokat lehet felhasználni. Ez magában nem egy rossz dolog, hiszen erre törekszünk mi is, de tudnunk kell, hogy itt ezáltal új információ születik. Az egyes hatóságok őket azzal vádolják, hogy unalmasak és repetitívek, amikor az adatbiztonságról beszélnek. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az személyes adatokat csak konkrét célok érdekében lehet feldolgozni. A véleményünk az, hogy az interoperabilitás nem lehet öncélú dolog, ennek a valós közérdeket kell szolgálnia. A hatásvizsgálat során az általános célt kell először is megvizsgálni, e, ideértve a biztonság kérdését is, és utána e, beszélhetünk a konkrét, specifikus célokról, a határellenőrzés, a e, bevándorlási hatóságok és egyéb szervek részéről történő felhasználásról a rendészeti hatóságok számára hozzáférés áramvonalasítandó. Offenses and finally providing the solution to detect the and combat in identity fraud. In this... Megoldást kell találni arra is, hogy az interoperabilitás rendszerek összességében működjön nem feltétlenül felel meg minden cél az általános közérdeknek, és ha a Karta 52-es cikkét idézhetném ebből a szempontból, és nem az adatvédelmi jogszabály szempontjából kell az adatfelhasználás célját meghatározni. Itt konkrét célokat kell megfogalmazni az adatfeldolgozás területén annak biztosítására, hogy gyorsan és szimultán módon lehessen hozzáférni az adatokhoz. Az egyes felhasználók szempontjában nem biztos, hogy világos, hogy mi a célja a feldolgozásnak, és ennek a következményeivel is tisztában kell lenni. Emlékeztetnék arra, hogy a vita középpontjában az Egyesült Államokkal való új megállapodás áll, az úgynevezett Privacy Shield, vagy magán jellegű adatok védelmét szolgáló ernyőről van szó. A személyes adatokkal való visszaélést mindenféleképpen ki kell zárni. Az adatbiztonsági szervek fontos, hogy kellő garanciákkal rendelkezzenek. Az Európai Bíróság a különböző e, ügyek kapcsán e, hozott e, ítéleteket. A feldolgozásnak egyértelmű és pontosan körülhatárolt szabályokra kell épülnie, és nem szabad, hogy aránytalanul történjen. És most azzal zárnám, hogy a legfontosabb részeket felsorolnám a legfontosabb tanácsainkat az európai intézmények felé az interoperabilitás gyakorlati felhasználását illetően. Mi támogatjuk az interoperabilitást, ha ezt megfelelően megalapozott módon és az arányosság és a szükségesség jegyében alkalmazzák. Ez egy hasznos eszköze a annak, hogy a legitim igényeket teljesítsük, és ez az adat minőségen is javíthat. Ez egy technikai jellegű dolog, de tudjuk, hogy ahhoz is szükséges, hogy eldöntsük, be akarjuk-e vezetni, és a jogi szempontból is minden részletet megvizsgáljuk. Egyelőre egy hosszú folyamat elején vagyunk, és akárhogy döntünk is, most ezt nem szabad feladni. Ha megvalósulnak az összekapcsolt megoldások, akkor új megoldások születhetnek akár öt évente is, 2020-ban, vagy 2022-ben, vagy talán előbb is ezeket majd meg tudjuk vitatni. Lehet, hogy nem kéne mondanom, de ha megnézem azt a feljegyzést, amit a tanács készített idén februárban, és eh, amely felsorolja azokat az információs rendszereket, eh, amelyek eh, interoperábilis módon működnének, akkor a legkülönbözőbb rendszerek, a FADO, az Interpol, az ARS, a Eurosur, e a UNPR, azok a rendszerek, amelyek a következőként kerülnek majd szóba, és az adatvédelmi hatóságok ezeket nem ellenzik, de minden esetre alaposan, e, e, alapos előkészületekre van szükség. És az interoperabilitás konkrét problémáira rátérve, amelyeket meg kell oldani, ezeket majd a következő e, ciklusban fogjuk majd tárgyalni. A bizottság esetenként nem kellő részlet részletességgel vázolja fel a konkrét kérdéseket, illetve javasol gyakorlati megoldásokat. Jó lehet az alapvető probléma, lehet, hogy jogi vagy technikai jellegű, ezt is tisztázni kell. És a javaslatnak egyértelművé kell tennie azt is, hogy milyen konkrét célokra használunk fel személyes adatokat. A az interoperabilitás hatását az alapvető jogokra részletesebben meg kell vizsgálni. Ezzel kapcsolatosan már született kezdeményezés, és mi készen állunk arra, hogy az európai intézmények felé a jogalkotási folyamatban a tanácsainkkal szolgáljunk. Szippel asszony! Thank you very much, Chair. Köszönöm, akkor kezdtem emelni a kezem, amikor a költségekről beszélt, és arról, hogy csökkenthetők a költségek, én nem hiszem. Lehet, hogy ezt a kérdést biztos úrhoz kellett volna föl, föltennem, van-e egyáltalán fogalmunk arról, hogy mennyi költséggel jár az interoperabilitás, mert tudjuk, hogy a technikai standardok mások, nagyon mások az eltérő adatbázisokban, valamit kell csinálni a hozzáférési jogokkal, illetve azoknak a jogosultságaival, akik csak feltölthetnek adatokat a különböző silókban. Tehát ez egy elég trükkös, nehéz helyzet lesz, amihez szoftver és hardware beruházásra is szükség van. Meg kell nézni tehát, hogy kitölthet fel adatokat, és vissza kell térni arra is, hogy az adatok minősége, ami ön szerint is egyre fontosabbá válik, mert hogyha helytelen adat kerül be az adatbázisban, akkor ezek a nem korrekt információk különböző tovább terjedő, tovább gyűrűző negatív hatásokkal járhatnak. Aztán mi történik, hogyha a különböző stíló, silókba mennek az adatok, e, ezt egy lépésben meg lehet -e tenni, vagy külön-külön kell, illetve hogyan lehet a már nem hasznos adatokat onnan kitörölni, megint csak egyesével kell a különböző adatbázisokból, vagy egy lépésben meg lehet csinálni. és aztán, ahogy Stevens asszony is mondta, hogyha mindezeket az adatokat betápláljuk, és aztán összekötjük, akkor a kibertámadások okozta veszélyek is megnövekednek, és erre vonatkozóan van-e valami terv? Köszönöm, tessék. Köszönöm a kérdéseket, amikor arról beszéltem, hogy csökkennek a költségek, akkor én a keresési költségeket gondoltam, e, nem magára a rendszerre, e, mert maga a rendszer ebben teljesen igaza van, még hogyha nem is központi rendszerről van szó, hanem csak összekötetési lehetőségről, akkor is több pénzbe fog e, kerülni azok a műveletek, amelyek most a műveletenként van, kell el, el, elvégezni. Ezek a költségek csökkenthetők azonban. E, hogyha e, azt kérdezi, hogy egy klikkel, egy művelettel meg lehet ezt csinálni, az valóban nem az adatvédelmi biztosra tartozik. De, hogyha nem ez a cél, akkor mégis mi a cél? A fő cél az mégiscsak az nem, hogy e, a műveletek számát csökkentsük, és kevesebb művelettel jussunk el a jó minőségű, hozzáférhető adatokhoz, mint felhasználók. Én adatvédelmi biztosként tehetek fel kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy ki milyen adatokhoz fér hozzá, de az új eszközök, amelyek a silókban működnek, az azt, azt jelenti, hogy egyszerre lehet hozzájuk férni. E tovább terjedhetnek-e a hibák a különböző adatbázisok között, hogyha az egyik helyen rossz adat kerül be. Ez előfordulhat persze, azonban eltérő adatok jelenléte rendszerben, az még ennél is veszélyesebb. Például adatvédelmi szempontból is de a feldolgozó, a felhasználók és a rendvédelmi szervek, szervek szempontjából is. A kibertámadások veszélye növekszik-e az összekötéssel? Igenis, meg nem is. Ugye itt most nagy rendszerekről van szó, és ezeket a nagy rendszereket egy központi pontból menedzselik. Ez önmagukban, ez önmagában nem jelent további kockázatot, csökkentheti a kibertámadások veszélyét, de amikor a támadás megtörténik, akkor a kár nagyobb lehet, mint az elkülönült silós rendszerben. A kiberszakértők azonban azt mondják, hogy eh, korábban adott esetben észre se vették a támadás tényét, míg az összekötött rendszer keretében könnyebb észrevenni mind a veszélyt, mint pedig a bekövetkezett támadást. Köszönöm szépen. Viervorovszki úrnak az előadást. Lépjünk is tovább. Még egyszer köszönjük, hogy eljött. Menjünk tovább, következő napi rendi pont következik. Két fontos dokumentumról van itt szó. Eh, amelyről ma itt szó lesz, ezek eh, kapcsolódnak a bizottságunk munkájához. Folytatni szeretném az ülést, kérem, hogy ha távoznak, akkor csendben tegyék. Uh, with the work of our committee and of the parliament. tömeges megfigyelésekről szóló állásfoglalásunk nyomon követése ezzel a témával kapcsolatban Hötheimer úr fog beszélni, aki egy tanulmányról számol be, és ezt követi egy másik STOA tanulmány a szuverén és megbízható IKT ágazat elérése az EU-ban. Ez 2016-ban kérte a STOA elnök és a LIBE ottani képviselője. Ez lesz a második tanulmány, amiről itt ma szó lesz. Először Ottheimer úrnak adom meg a szót. Mr. Chair, thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, good afternoon. Um... Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. 2013-ban Edward Snowden ügy felháborodást eredményezett, eh, hiszen arról szólt, hogy a kormány kémkedik a saját polgárai ellen, eh, megsérti a magánélethez való jogokat. Eh, erre a kormányok azt mondták, hogy a terrorizmus veszély miatt szükséges ez a megfigyelés, és egyszerre kell a jogokat megvédeni, valamint a biztonságot és az ember életeket is. A FRA, tehát az Alapvető Jogi Ügynökség elismeri a szolgálatok fontos szerepét. 2014-ben és 2015-ben az Európai Parlament két eh, állásfoglalást eh, hozott a az EU állampolgárok tömeges megfigyeléséről, és azt kérték a tagállamoktól, hogy komolyabb garanciák legyenek, és komolyabb felülvizsgálata legyen a titkosszolgálatoknak, az önök kérése továbbra is aktuális. Ezzel egy időben az Európai Parlament azt kérte az ügynökségtől, hogy alaposan vizsgálja meg a megfigyelésekkel kapcsolatban felmerülő alapvető jogi kéréseket, kérdéseket. 2015-ben adtunk ki első jelentést, az első jelentést, amely az, a titkosszolgálatok jogával foglalkozik, és most a végső jelentésünket ismertetem önökkel három és fél év elemző és kutató munka gyümölcsét. Ez a kutató munka néha elég nehéz volt, nem csak azért, mert a titkosszolgálatok vonatkozó jogszabályok igen eltérőek Európában, hanem azért is, mert magától értetődően titokzatoskodó légkör veszi körbe ezt a témát. Az alapjogi ügynökség jelentése azt mutatja, hogy hogyan érvényesülnek a titkosszolgálatokra vonatkozó jogszabályok. Hét országból származó szakértővel beszéltünk a az EU tagállamok jogszabályai nem túl régiek, és folyamatosan változnak. A sötét kék színnel jelölt országokban különböző reformokat hajtottak végre 2015 óta miközben majd minden tagállam rendelkezik szabályokkal a célzott megfigyelésről néhányan, Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország és Nagy-Britannia az általános vagy tömeges megfigyelésről is hozott jogszabályt, más tagállamok, amelyek alkalmaznak tömeges megfigyelést, mégsem rendelkeznek olyan részletes jogszabályokkal, amelyeket elemezni lehetett volna. A mi kutatásunk az csak a nyilvánosan hozzáférhető szabályokra térhetett ki, illetve jogszabályokra, és éppen ezért csak megjegyezhettük, hogy van egy ilyen alá, alul szabályozottsági kérdés. A megfigyelésről szóló alapjogi keret az három dologon alapul, a jogszerűségen, e, és erre a három dologra e, koncentráltunk e, mi is. Az első a jogszerűség. Itt az alanyaink, és ez látszik itt is, kritizálták a definíciók komplexitását és homályosságát. Az ügynökség úgy találta, hogy elvárni laikusoktól, hogy megértsék a megfigyelésekre vonatkozó jogszab jogszabályokat, nem reális. Franciaország, Németország, Hollandia és az Egyesült Királyság a közelmúltban megreformálták a jogszabályi környezetet, nem csak az új technológiai fenyegetések vagy fejlemények fényében, hanem felkészülve még újabb veszélyekre is, és azzal a célral is, hogy az egyértelműséget növeljék. Más tagállamok is követik ezt, például Finnország. Ugyanakkor ezekben az országokban az általunk megkeresett szakértők továbbra is azt mondják, hogy nem világosak, nem egyértelműek a megfigyelésre vonatkozó szabályok. A jogalkotó nagy kihívása az az, hogy a titkos szolgálatok kat úgy kell szabályozni, hogy az ne sértsen titkosszolgálati érdekeket, eh, és ezzel egy időben érvényesüljenek az alapvető jogok. Egyes tagállamok ezt hatékonyabban képesek megtenni, mint mások. Vannak olyan tagállamok, amelyekben a nemzeti, a, amelyekben a nemzeti szabályok eh, összhangja a, az alapvető jogi európai kartával szintén problémás. A titkosszolgálatok felügyeleténél, a, annak vizsgálatánál a FRA két dologra koncentrált. Először is a tömeges megfigyelések jogszerűségének ellenőrzése, illetve az alapvető jogok érvényesülése. Nagyon eltérőek a különböző megfigyelésre vonatkozó szabályok, ugyan akkor a szereplők mégis ugyanazok, az ellen, amelyek az ellenőrzést végzik. E, vannak parlamenti képviselők, adatvédelmi ombudsman, egyéb ügynökségek, e, parlamenti bizottságok. E, a történelmi különbségek és politikai különbségek azt eredményezik, hogy nincs egységes felügyeleti modell. 16 tagállam legalább egy szakértői testületet hozott létre, amelyek eh, feladata a titkosszolgálatok szemmeltartása, ellenőrzése. Ez a preferált megoldás a mi szemünkben, a mi ügynökségünk szerint. A szakértői interjúk azt is kimutatták, hogy három jellemzője van a hatékony felügyeletnek. Először is a teljes függetlenség, a második eh, az elosztott, jól elosztott kompetenciák és hatáskörök, illetve a közvélemény felé való átláthatóság. A felügyelő szervezet jogi függetlensége az a részrehajlásmentességhez is kell. A jelentés azt mutatja, hogy Ilyen függetlenséget jelenthet például egy ellenzéki vezetésű parlamenti bizottság, vagy olyan felügyeleti szervek, amelyek eh, mondjuk nem kormányzati épületben székelnek. Két eh, akadályt azonban azonosítottunk, amelyek eh, az ilyen testületek munkáját akadályozzák. Először is nem férnek hozzá teljes mértékben a titkosszolgálati anyagokhoz, adatokhoz, és nem tudják az adatokat teljes mértékben megérteni, mert nincsen megfelelő technikai kapacitásuk, vagy nincsen megfelelő szakértelmük. Ezt gyakran említették kritikus kérdésként a felmérésünkben résztvevő szakértők. A közvélemény bizalmának hiánya is megemlítésre került, mert titkosság lengi körül ezt a munkát. A nyilvánosság felé nyitottság nélkül nem jöhet létre a közbizalom a munkájuk iránt. Ugyanakkor miközben ezek az eredmények azt mutatják, hogy nemzeti szinten komoly kihívások vannak, az egyik legnegatívabb eleme ennek a tanulmánynak az, hogy a nemzetközi együttműködés, a titkosszolgálatok nemzetközi együttműködését szinte senki nem ellenőrzi. A 28 tagállamból 17-ben semmilyen független felülvizsgálata nincs a külföldi titkosszolgálattól származó titkosszolgálati adatoknak az ügynökségnél úgy gondoljuk, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is meg kell erősíteni a titkos szolgálatok köz, fölötti felügyeletet. És aztán a harmadik kérdés a hatékony jogorvoslat. Az ügynökség úgy találta, hogy egyes személyeket kompromittálnak a nemzeti biztonsági vizsgálatok eh, során, akik nem férnek hozzá jogorvoslathoz. Ez különösen érinti az információhoz való hozzájutást, illetve az értesítés. Noha 25 tagállam jelenleg lehetővé teszi a panasztételt bírói vagy nem bírói szervezet előtt, úgy gondoljuk, hogy ezek a jogorvoslati rendszerek nagyon eltérőek, és megint csak nem világosak, nem egyértelműek. Gyakran panaszkodnak az egyének azzal kapcsolatban, hogy nem tudják hova forduljanak, vagy elégedetlenek az ügyek kimenetelével, mert nem átláthatóak, illetve titkosság lengi őket körül. A titkos szolgálatokkal kapcsolatos ügyek komoly kívásokat jelentenek a felügyeleti szervek számára e, ugyanis a titkosított adatokhoz való hozzáférésüket megtagadhatják, vagy nincs meg az a technikai szakértelmük, amelyek, amelyel egyáltalán e, feldolgozhatnák ezeket az adatokat. Egyes helyeken alternatív mechanizmusokat találtak ki annak érdekében, hogy javuljon a hatékonyság és az átláthatóság. A mi kutatásaink azt mutatják, hogy mivel itt a titkosszolgálatok nagyon komoly technikai munkát végeznek, a bíróknak nincs meg a szakértelmük az ilyen ügyek, az ilyen eh, esetek tárgyalásához. Noha nyilvánvaló, hogy a szakértői testületek és titkosszolgálatok között van együttműködés, a bírói szervek tudáshiánya eh, az valójában a jogorvoslati lehetőségeket ássa alá. Végezetül a FRA jelentése eh, az alábbiakban foglalható össze. Először is részletes, pontos, kiszámítható felülvizsgálati szabályokra van szükség. Emellett másodikként folyamatosnak és függetlennek kell lennie a titkosszolgálatok felügyeletének, megfelelő hatáskörökkel és technikai szakértelemmel, és biztosítani kell a hatékony jogorvoslatot független bírói vagy nem bírói testületek előtt. Összefoglalva 16 ajánlást fogalmazott meg a FRA a jogalkotók számára. Ez egyfajta szerszámos láda lehet, amelynek mentén összeállítható a megfelelő jogszabályi környezet. A kutatás fő eredményei mögött az a határozott hit áll, hogy az alapvető jogok részei kell, hogy legyenek a titkosszolgálati munkának is, ahhoz, hogy a biztonságot elérjük. Ilyeneket lehet alkotni, és lehet oly módon működtetni, hogy ilyen tevékenységet, már titkosszolgálati tevékenységet, megfigyelést, anélkül, hogy alapvető jogok sérülnének. Köszönöm. Köszönöm a prezentációt, és most a kollégáknak adom meg a szót, akik hozzá kívánnak szólni a tanulmányhoz három kollega jelentkezett, illetve négy, Albrecht úr is. Kérem, hogy röviden szóljanak hozzá, hogy tartani tudjuk az időnket, és a következő tanulmányhoz is némi vitát tudjunk fűzni. Aguilar úr, köszönöm, és köszönöm Ötaheimer úr. A tanulmány rendkívül fontos és releváns, nagyon jó olvasmány lesz mindannyiunk számára, akiket ez a kérdés foglalkoztat, és akiket felháborított az a hír, hogy itt tömeges megfigyelésekre ker, került sor, különösen az Egyesült Államokban a biztonsági szervek részéről beférkőztek a különböző kommunikációs csatornákhoz, személyes adatokhoz, európai polgárokról, épp úgy, mint világvezetőkről. Következő kérdést szeretném megkérdezni. Említette a joghézagokat és a jogi rendelkezések hát nem egyértelműségét. Az ilyen joghézagok, amikor például a kommunikációs a kommunikációban a személyes adatok védelme sérül, mert az állam vagy állami szervek beavatkoznak a kommunikációba, akár a levelezésbe, vagy személyes telefon beszélgetésekbe, bármely európai állampolgár esetében ez egy bűncselekmény. Spanyolországban mint, is, épp úgy, mint másút. Tehát mely lenne az a releváns esetjog, amire az, a tagállamok igazságszolgáltatásai támaszkodhatnak? Van-e olyan esetjog, vagy bírói döntések, kitéletek, konkrétan a büntetőjogi rendszeren belül az egyes tagállamok igazságszolgáltatásában, amelyek jelentőséggel bírhatnak abban, hogy az Európai Parlament a belátható jövőben jogalkotóként lépjen fel büntető jogi kérdésekben is. és hogy megfelelően reagáljunk ezekre az esetekre. Köszönöm. Coelho úr, köszönöm. Köszönöm szépen én is a prezentációt. Nagyon fontos munkát végeztek. Szerintem ez alapvetően fontos a titkos szolgálati munka szempontjából nagyon fontos, hogy elkerüljük a múltban elkövetett hibákat, és megfelelő szakpolitikai lehetőségeket, alternatívákat kíván, kínáljunk. Nyilván az titkos szolgálat vagy hír, hírszerző szolgálatok fontos szerepet játszanak a terrorizmussal szemeli küzdelemben. Három konkrét kérdésem lenne. Először is jobban szeretném megérteni, hogy a nemzeti, nemzetbiztonság alatt mit érne. Az ezzel kapcsolatos kivételeket akkor lehet vizsgálni, amikor az európai jog teljes körű megvalósulásáról, végrehajtásról beszélünk. Van-e ezzel kapcsolatos esetjog, vagy például a Schengen információs rendszer kapcsán a tagállamok alkalmazhatnak -e nemzetbiztonsági kivételeket, eh, amelyek eh, alapján hozzáférhetnek bizonyos információkról, vagy az Európai Bíróságnak kell ez ügyben döntenie. A második kérdésem, és most idézem, az, adat, az Európai Adatvédelmi Jogszabály alapján a hírszolgálatok, által alkalmazott adatokhoz való hozzáférés már beavatkozás. Tehát az adott jogszabályok teljesen érvényesülnek-e a hírszerző szolgálatok esetében. A harmadik kérdésem pedig említette, hogy öt tagállam a kommunikációt általánosan figyeli. Nem tudom, hogy ezt részletesen ki tudná fejteni, ez tömeges megfigyelést jelente. Buchner úr. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a beszámolóért. Három kérdésem lenne az első. Németországban volt korábban egy törvény, mely szerint az adatok száma korlátozandó, amelyeket egy adott szeméről lehet dönteni, gyűjteni legalábbis állami részről. Időközben ellentétes tendencia valósult meg az állami szervek megpróbálnak minél több adatot gyűjteni. Gondolok itt uh, a kínai és social rendszerre, illetve megfelelő európai projektekre. Itt tehát akár Kínában a szociális magatartást próbálják értékelni, és ezt szerint büntetni vagy premizálni, itt pedig Európában bűncselekményeket próbálnak előre látni, úgymond. Uh, Szerintem ez az alapjogokat abszolút megsérteni. Tesznek-e valamit az ilyenfajta törvények ellenében? Google, Microsoft, WhatsApp, mint ahogy valamennyien tudjuk, rengeteg adatot gyűjtenek. A Microsoft például bizonyos adatokat levesz a számítógépről, hogyha Windows-t használunk, hasonló helyzet az Android esetében. Ez is egy szürke zóna, hiszen nem tudjuk, hogy az elemi szervek ezeket az adatokat használhatják-e. A jogalkotás részéről lehet-e valamit tenni ezen a területen, és a harmadik pont, ahol bizonyosan semmit nem lehet tenni, a külföldi titkosszolgálatok jelenléte, Németországban ugye a lehallgatások esetére utalnék erre a híres hírhet esetre. Érdekelne, tudom, hogy itt semmit nem lehet tudni, de érdekelne az ön kommentárja. Thank you very much. Albrecht úr. Én arra kérdésre szeretnék szorítkozni, hogy hogyan szabályozzuk az Európai Unióban a hírszerző szolgálatokat, a szerződés négyes cikkének nem tudom, hogy a második vagy harmadik bekezdés szerint a nemzetbiztonság nem tartozik a szerződések hatája alá. A helyzet értékelése megvizsgálta a nemzetbiztonság és hírszerző szolgálatokat az egyes tagállamokban, és a megállapításuk az, hogy a kép eléggé eltérő és nem kielégítő. Tehát hogyan látja ön a az ellenőrzésekre, illetve a biztonsági garanciákra vonatkozó európai standardok kérdését. Van-e arra lehetőség ön szerint, hogy ezt elérjük? tekintettel arra, hogy a hírszerző szervezetek informális módon együttműködnek, mégpedig elég erőteljesen Európában. Ha értékelik a nemzetbiztonság definícióját vagy fogalmát, e tekintetben vannak-e eltérések, vagy egyfajta konvergencia figyelhető meg? ki ellenőrizheti a hírszerző szolgálatokat az egyes tagállamokban, rendőrség vagy valamilyen más szervezet. Timer úr, köszönöm szépen a kérdéseket. Igyekszem ezeket az idő kimélés céljából csoportosítani. Először, ha megengedik, az utolsó kérdésre válaszolnék ez Coelho kérdésére is részben válaszolhat. Az Európai Parlament arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg a nemzeti jogszabályokat. A megjelent jelentésünkben ez a megállapítás szerepel. 2015 óta vizsgáltuk a fejleményeket európai szinten. Ez szerint a jelentés nem elemzi részletesen az európai kompetencia részleteit, ugyanakkor a tárgyaló felek nemzeti részről felvetették a nemzetbiztonság fogalmának definiálását. Több tagállamban jártunk, és számos esetben a definíció kérdése felmerült. Lehet, hogy nem igazságszolgáltatási kontextusban, vagy bírósági értelemben, amikor a bíróságoknak kell ítélkezniük, ez lehet, hogy nem jelent problémát, de amikor a törvények nem tartalmaznak megfelelő definíciót, ez volt a kérdés. Ha ezt európai szemszögből vizsgáljuk, akkor ez problémát jelenthet. Ezért Sajnos az eset jog meglehetősen szűkös arra vonatkozóan, hogy hol húzódnak meg a határok. Az alapvető jogok ügynöksége azért vállalta ezt a megbízást, ezt a projektet, hogy megpróbáljuk definiálni, hogy a nemzetbiztonság fogalma, hol a fogalmára vonatkozó határok hol húzódnak meg. És most szeretnék visszatérni az egyértelműség hiányára. A nemzetbiztonság, mint fogalom, az egyik példa arra, amit pontosabban kéne tisztázni. Az egyik legnagyobb kihívás nemzeti szinten az, hogy a hírszerzéssel kapcsolatos jogszabályok ennél jóval kevésbé egyértelműek. Ezeket a problémákat meg kell oldani, és tudjuk, hogy megfelelő irányban történnek erőfeszítések, olyan hírszerzésre vonatkozó jogszabályokat igyekeznek kialakítani, amelyek a hírszerző szolgálatok hatásköreit pontosabban igyekeznek definiálni, tehát ez már a megfelelésen is javítana. Amennyire én tudom, és itt úgy dalunk a bírósági döntésekre, de nagyon kevés olyan döntés van, ami megválaszolná López Aguilar úr által felveteteket. Itt a hírszerzéssel kapcsolatos jogszabályok ugyan vannak, de meglehetősen ritkásan a tagállamokban. A bevezetőmben már említettem, hogy a probléma abban áll, hogy nagyon kevés eset jut el egyáltalán a bíróságokig. Coelho úr a beavatkozásról, illetve az európai jog összefüggéseiről kérdezett. Mi megpróbáltuk felmutatni a különbséget az európai jogszabályjal való ütközés, az európai emberi jogi egyezmény kapcsán, itt nem az adatvédelmi jogszabályokra utaltunk. És ma délelőtt egy más fórumon ugyanez a kérdés felvetődött, az adatvédelmi szabályok alkalmazása és az alapvető jogokból fakadó magánadatok védelme ellentmondásos lehet. Az adatgyűjtés szintjén már történhet beavatkozás. Itt most nem az adatvédelmi irányelvre utalok, de egyértelmű, hogy ez alapvető jogi szempontból már beavatkozásnak minősül. Az öt tagállam, amely rendelkezik jogszabályjal az általános megfigyelésekre vonatkozóan, vagy vonatkozik-e tömeges megfigyelésre? A válaszom az, hogy nem, de a 2015-ös jelentésben, illetve a most közreadott jelentésben is azt próbáltuk bemutatni, hogy a tömeges megfigyelés önmagában nem egy hasznos fogalom komparatív szempontból, ez nem jelenik meg a jogszabályokban, és nem segíti elő annak megértését sem, hogy a hírszerző szolgálatok mit csinálnak, amikor nagy mennyiségű adatot gyűjtenek. Az egyetlen nyilvánosságra rendelkezésre álló grafikon a tömeges megfigyelésekre vonatkozóan az új holland jogszabályjal kapcsolatos, ahol megpróbáltuk leírni, hogy az adatgyűjtés hogyan történik. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy az öt tagállam, amely szabályozza a kommunikációk általános megfigyelését, nem utal kifejezetten a tömeges megfigyelésre. A magánszektor és az adatgyűjtés kérdését illetően Büchner úrnak válaszul. Ezzel nem foglalkoztunk a jelentésünkben, ehhez egy külön tanulmányt kellene készíteni. 2015-ben az adatgyűjtés a különböző eszközeinken érdekes lehetne egy tanulmány, megérne egy tanulmányt, Az a kérdés, hogy hogyan szabályozzunk európai szinten, illetve elnézést a mobiltelefon beszélgetések lehallgatásáról is kérdezett. Itt mi ugyan utalunk a botrányra, de különösebben részletesen nem vizsgáltuk, e- vizsgáltuk ezt a kérdést. Az adatcsere a külföldi beszélgetések, megfigyelése kapcsán, vagy az úgymond külföldi kommunikáció kapcsán, E tekintetben mit tehet az európai szabályozás, illetve mennyire lehet ezt független szervezet részéről ellenőrizni? Végezetül Albrecht úr kérdésére válaszol, hogy európai szinten hogyan lehetne jogszabályt alkotni. Miután megvizsgáltam ezt a kérdést, különös tekintettel a biztonsági unió fejlődésére, Koelo úr említette az antiterrorista munkát, úgyhogy szerintem az Európai Unió is tehetne valamit annak érdekében, hogy az új szakpolitikák, szakpolitikai javaslatok nak erősíteniük kellene az együttműködést az érintett szervek között és az adatcserét, hogy megfelelően felügyelhessük ezt a területet. Tehát ez az, amit Európai Uniós szinten is meg lehetne vizsgálni. For the answers um, Köszönöm a beszámolót és a válaszokat, és most pedig térjünk át a második tanulmányunkra. Van egy STOA tanulmányról van szó, egy független uh, IKT ágazat megvalósítása az EU-ban. A uh, kutatás vezetője fog ide a pulpitusra felfáradni, és uh, szólni fog hozzánk. We are listening to your presentation. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy eljöttek most ide, hogy erről az Európa számára oly fontos témáról ezt még cseréltünk, megnézzük, hogy működnek-e a diák. Igen. Fontos ez ugyanis, mert a polgárok digitális szolgáltatásokba vetett bizalmának biztosítása nagyon fontos az egészséges digitális gazdasági ágazat és a digitális belső piac szempontjából. Ez a, két, ez a bizalom két dologtól függ. Egyrésztről eszközökre van szükség, hogy a ciberfenyegetést elhárítsuk európai szinten, és másodszorban az alapvető jogokat biztosítani kell, főleg az adatvédelem vonatkozásában itt van ez a tudományos megbízás, amelyet a következő cél alattunk megbízásban először is a ciberbiztonság rendszerét akartuk leírni Európában, aztán fő kihívásokkal akartunk foglalkozni, amelyek előtt Európa áll a ciberbiztonsági ipar szempontjából, és aztán megnéztük a világ többi fontos régióját, és fontos az EU jelenlegi szakpolitikájának értékelése a ciperbiztonság és az adatvédelem szempontjából. Nagyon fontos az ipar és más politikai szereplők álláspontját is megismerni, a végső cél pedig a különböző politikai opciókat értékelni, amelyek jelenleg rendelkezésünkre állnak. A tanulmány a következőképpen épül fel. Először röviden leírjuk a legfontosabb ciberfenyegetéseket Európában, aztán ott van az ökoszisztém, a biztonság ökoszisztémája, ezt elemeztük, a nyilvános testületeket, az ipar szereplőit, amelyeknek közük van a témához, és harmadsorban az Európai Adatvédelmi Rendszert vetettük elemzés alá, végül pedig a politikai opciókat értékeltük és elemeztük. Kezdjük talán a legfontosabb ciberfenyegetésekkel, amelyekkel Európa szembesül. Itt négy külön fenyegetés van, a terrorizmus, a kémkedés, a bűnözés és a hackerek tevékenysége. Sokat külföldi kormányok ösztönöznek gazdaság és más érdekekből, és az Európa európai legfontosabb szervezetek, magán és közjogi szervezetek már sokszor voltak ilyen ciberfenyegetések tárgyai. A legerősebben érintett a pénzügy Európában, a kézműipar, a távközlés, az IKT és a kormányok. Csak néhány példa ezen vonatkozásban. 2015-ben volt egy támadás az ukrán áramhálózatra. Ez volt az első cibertámadás egy ilyenfajta hálózatra. 230 ezer ember legalább egy-hat óráig maradt áram nélkül Ukrajnában ezen támadás alkalmával. Aztán felvetődik persze a kérdés, hogy ki áll emögött, ki ö, támadja meg ilyen módon az országokat. Ö, a 2016-os információk alapján megállapítható, hogy ez orosz IP címekről kivitelezett támadás volt, illetve az USA és Hollandia volt ezen támadások célpontja, valószínűleg az ott akkor folyó választások okán. Ezt is lehet látni. Láthatjuk, hogy ez is fontos lehet az európai országok szempontjából. Vannak különböző fontos technológiák, amelyek jelenleg fejlődnek, az IoT, e az in- dolgok internete, az in- dolgok internete témájánál itt ugye a különböző háztartási készülékekről van szó, de akár a mobiltelefonokról. Itt 2,9 milliárdról 2014-ben Körülbelül 21 milliárd lesz ezen készülékek száma majd 2020-ra. A biztonság ezen készülékek esetében nagy problémát jelent, mert ezen készülékek nem úgy lettek tervezve, hogy a biztonsági kérdéseket figyelembe vették volna a tervezésükkor. Ez a következő évek problémája lehet a különböző applikációk, mobil alkalmazások 2016 2006-ban és félszer voltak számosabbak, mint két es évek elején. A digitális ökorendszerben a kritikus infrastruktúrák legtöbbje, mint például az atomerőművek, az áramhálózatok, a távközlési hálózatok, nagyrészt ezen rendszerektől, a CPS rendszerektől függenek. Láthattuk, hogy ezen rendszerekben egyre erőteljesebben beavatkoznak, sok országban már 15 százalék a támadások aránya. Ezen fenyegetések 6 milliárd USA dollárra rúghattak, különböző projektekben okozott károk miatt. is to analyze the cybersecurity ecosystem in Europe and first we have analyzed how is the demand side from citizens and companies and what we have seen is that the perception a, azt állapíthattuk meg, hogy a ciberfenyegetés észlelés elég alacsony szintű Európában 50% körüli azon polgárok aránya, akik nem érzik magukat elég tájékozottnak ezen problémát illetően, és ami különösen aggasztó, az az, hogy a nők, az idősebbek, vagy akár a dél, illetve kelet-európában élő személyek kevéssé aggódnak ezen problémák okán. Hogyha a vállalatokat elemezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy a vállalatok felele hivatalos IKT biztonságpolitikát alkalmaz, ez elég kevés, ugyanakkor nagy különbségek mutatkoznak az egyes országok között, illetve az egyes gazdasági ágazatok között, a, illetve a váltok nagysága szerint, hiszen sok kis vállalatnak nincs biztonságpolitika ezen a területen. A piacon megállap megállapíthattuk, hogy ugye ennek nagy piaca van ennek a területnek, másfél milliárd euróra rugott ez az összeg, és 2016-ban 85 milliárd USA dollárra becsülik, ez 10%-kal növekszik ez a volumen évente. Európában nagyon széttöredezett piacot tapasztalhatunk meg, a piac egyharmada, tehát 30%-a a legfontosabb 15 vállalat ö, ö, uralma alatt van, vagy dominanciája alatt van. Tehát itt egy nagyon széttöre, széttöredezett piacot láthatunk sok kis vállalattal. Nagyon érdekes látni, hogy a kiberbiztonsági ipar hogyan alakul Európában. Ö, az EU vállalatok csekély részesedéssel rendelkeznek ezen területen. Azt láttuk, hogy az EU vállalatok csupán 10 százaléka van jelen a piacon, összevetve az USA piacolól több mint 40 százalékos ez az arány. Tehát az EU vállalatok részesedése csekély, nagyon csekély ezen a területen. Az EU vállalatok száma is kevesebb, és kisebbek is a vállalatok 40%-a a vállalatoknak kicsik, 10-nél kevesebb főt foglalkoztató. Az USA-ban nagyobb vállalatokat láthatunk, a vállalatok 10% az USA-ban, több mint 500 foglalkoztatottal rendelkezik. Ami még fontosabb Európa szempontjából, hogy nincs elégséges finanszírozási lehetőség az EU vállalatok számára, ezért túl kicsik itt a vállalatok. Pirossal jelezve láthatjuk, hogy az USA-ban a finanszírozási lehet hogy milyen finanszírozási lehetőségek vannak, és ezek hozzárulnak a vállalatok növekedéséhez. Csak az USA-ban léteznek ezek a források, ezek a pénzek, Európában nincsenek ezek ilyen formában. Mindennek eredménye, hogy ugye nincsenek ezek a finanszírozási források, az EU-ban nagyon nagy finanszírozási hiányokkal küzdenek a vállalatok, 5 millió euró 13 millióval összevetve az USA-ban, és láthatjuk, hogy 15% az EU-s vállalatoknak kevesebb, mint 1 milliót kap, a vállalat finanszírozására az USA-ban pedig 8 millió ez a szem, ezért az USA-ban nagyobbak, fontosabbak a vállalatok, mint Európában. Az USA vállalatok finanszírozását finanszírozás, illetve az európai váltok finanszírozás között nagy szakadék tátong. Az USA-ban körülbelül 12 milliárd USA dollár állt rendelkezésre. Az EU-ban sokkal csak ilyen összeg ezzel szemben az adott időszakban. Izrael ben a biztonság ugye rendkívüli jelentőséggel bír, és ott 349 millió eurót fektettek be, és az az európai finanszírozásnak 48%-ának felel meg, tehát egy ilyen kis ország vonatkozásában, mint Izrael. Egy fontos további pont Európában a kutatási környezet különösen az állami kutatási környezet. Európában sok projektet így finanszíroznak. Az Európai Bizottság általi finanszírozás létezik, a Horizont 2020 keretprogram ezt elemeztük, és megállapítottuk, hogy hogy 55, illetve több mint 100 millió euró közötti finanszírozási paletta létezik 2020-ig terjedő időszakban. Az Egyesült Királyság nagyon sokat fektet a kiberbiztonságba, több mint háromszor annyit, mint a teljes EU-s finanszírozás. A Horizont 2020 esetében van egy új mechanizmus is, egy szerződéses állami magánpartnerség, ezáltal több forrás investálható. Itt 100 millió euróról van szó évente, és a magánszektor további 37 millió euróval finanszírozná ezt a projektet, ez a várakozás, de ez nem reális. A magánfinanszírozás nagyon csekély ezen a területen, azt elapítottuk meg, és nem valószínű, hogy tendenciaváltás valósulna meg a következő években. Ez az állami magánpartnerség bizonyosan nem fog változtatni oly módon a dolgokon, ahogyan ezt a bizottság bejelentette. Aztán itt ugye az állami kutatás finanszírozása van egy további probléma. A projektek elég kicsik, a projektek negyede elég kis volumenű, és a szakértők azt mondták, hogy talán jó lenne nagyobb projekteket finanszírozni, tehát a projektek 75%-a kicsi, és jobb lenne tehát itt nagyobb projekteket finanszírozni, hogy nagyobb legyen az eredményesség. Itt van az NES irányelv, amely új keretet teremtett ezen a területen. Itt együttműködést irányoznak elő az Európai Unió és a tagállamok testületeivel. Különböző mechanizmusok léteznek erre a célra, hogy ezen koordinációt biztosítani lehessen. Egy együttműködési csoportot hoztak létre, és egy hálózatot, hogy a különféle incidensek, incidensekről eszmét cseréljenek. Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség vezető szerepet játszik mindebben, de szerintünk ezen ügynökség szerepét még meg kellene erősíteni, hogy valódi, független, tartós, állandó ügynökségé váljék. Ez is szerepel az Európai Bizottság javaslatában, amely a következő hónapokban kerül bemutatásra. Remélhetőleg ez európai szinten végrehajtásra kerül majd. Aztán az adatvédelem kapcsán Európában, ez egy további fontos téma. Érdekes azt látni, hogy ugye mi a 20 éves időszakban elemeztük az EU-s dokumentumokat, az az adatvédelem fontos pontja az Európai Unió programjának, az első irányelv 95-ből származik az adatvédelemre vonatkozóan az adatvédelmi irányelv átfogó reformját javasolta néhány hónappal ezelőtt az Európai Bizottság. Az általános irányelvhez vezetett ez, amelyet néhány hónappal ezelőtt tettek közzé 2018-ig hajtandó ez végre a tagállamok részéről. Ez a rendelet jó környezetet jelent az adatvédelem szempontjából, ugyanakkor van még előttünk néhány fontos kihívás. Egyrészt még nem oldódott meg a személyes adatok védelme és azon szolgálatok, amelyek az információ cserére lennek felhasználandóak, ezek egyensúlya, ezt még meg kell oldani. USA-ban, Kínában ott nincsenek ennyire szigorú szabályok. A második dolog, amit még említeni kell, az adat áramlás határokon átnyúló jellege, ugye itt a személyes adatokról beszélünk. Az európai polgárok személyes adatai gyakran harmadik országokba továbbítják, megpróbáltunk foglalkozni a problémával, de a helyzet az, hogy a legfontosabb internetszolgáltatók, a Google, az Amazon és mások, USA-ból, Kínából, Koreából, más országokból származnak, és ott nincsen olyan szintű adatvédelem, mint az EU-ban. Fontos tehát ezen országokban is érvényesíteni a mi szabályainkat. Fontos szerepet játszhatunk ebben, elég nehéz lesz számunkra, a mi szabályainkat úgymond keresztül venni azokban az országokban. Az utolsó pontot illetően politikai opciókat akartunk itt felvázolni, amelyek a politikusok rendelkezésére állnak. Ugye a legfontosabb kihívásokat azonosítottuk, a szabálytechnikai, ipari és más kihívásokat, ezeket láttuk a tanulmányban, és ezen alap alapokon különböző szakpolitikákat dolgoztunk ki, ezeket négy csoportba csoportosítottuk, intézményes, a különböző hatóságok szerepének erősítése, a ciberbiztonság, az erősebb jogalkotás, a ciberbűnözés ellen, aztán itt a közbeszerzés egységesítése, ezzel kapcsolatosan javasoltuk, hogy legyen tanúsítás, normák a cibertermékeket, illetően Európában, és aztán különféle politikákat vázoltunk fel Európa a többi ország mögött kullog e tekintetben. Különböző stratégiákat vázoltunk fel, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Az open source fontos, a finanszírozási eszközökről is szóltunk, amelyek ezen ágazatra összpontosítanak, a kutatás ösztönzése és a fejlesztési, a kutatási környezet, javítás, a közelítés a piachoz, a szakemberek képzése a civilbiztonság területen úgy szintén kiépítendő, hiszen itt van egyfajta képzési hézag, hiányosság Európában. Ezen túlmenően a fenyegetésekkel szembeni tudatosságot kell erősíteni a végfelhasználókban, és azon vállalatoknál, ahol kevéssé védettek, és kevéssé aggódnak ezen fenyegetések okán értékelhetők a különböző szakpolitikákat egy bizonyos mátrix alapján. Valamennyi szakpolitika jónak bizonyult. Most persze döntenünk kell arról, hogy mely szakpolitikát alkalmazzuk. Ezek voltak tehát a végkövetkeztetései a tanulmánynak. Arról van itt szó, hogy a polgárok bizalmát erősíteni kell a digitális környezetben, és itt különböző tényezők vannak, mint a piac széttöredezettsége, a nem elégséges kutatási stratégia, illetve finanszírozás, ez erős függőséget okoz a nem EU-s szolgáltatóktól, és ez nehézé teszi a ciberbűnözés ellenálló iparképítését Európában. Aztán külföldi kormányok különböző ciberbiztonsági technológiákat alkalmazhatnak, hogy ciberkémkedést hajtsanak végre például új jogszabály előírások vannak a ciberbiztonság területén, az adatvédelmet illetően, az általános adatvédelmi ö, irányelvre utalhatok, de nem világos, hogy elégséges-e ahhoz ez, hogy az európai polgárok védelmét biztosítsuk, ugyanis nagyon sok szolgáltatást nem EU országokból ö, nyújtanak. Különböző politikai opciókat ö, vázoltunk fel, hogy a jelenlegi státuszt ö, javítsuk. Köszönöm. Gomes asszony az egyetlen, aki szeretne kérdezni. Köszönöm. Jobb későn, mint soha. Most kelünk föl, most ébredünk fel erre a valóságra. Számomra egyértelmű, hogy átaludták ezt az időszakot a tagállamok. Nincs stratégia arra, hogy bátorítsuk a saját európai vállalkozásainkat arra, hogy fejleszék ki ezt a technológiát, de nem csak ezért, hanem azért is, mert hagytuk, hogy, és ezt láttuk eh, eh, Portugáliában is, eh, hogy át járjanak bennünket. Van-e valami fajta inventori arról a kritikus infrastruktúráról Európában, tehát a legkritikusabb infrastruktúrára gondolok itt, mondjuk a, az elektromos hálózatra, vagy az atomerőművekre, amelyeket amelyeket nagyon meg kell védeni biztonsági szempontból, kibertechnikailag is. illetve van-e inventory azokról a közbeszerzési vagy egyéb szerző, szerződésekről, amelyeket a kormányok kötöttek mondjuk ilyen homályos hátterű kínai vagy orosz cégekkel, akik állítólag, vagy amelyek állítólag IT biztonságot szolgáltatnak, de valószínűleg inkább kémkednek. Szerintem még csak erőfeszítésre irányul ilyesmire. A kormányoknak fogalmuk sincs ezekről a dolgokról. E, elképesztő módon látható, hogy odaítélnek szerződéseket mindenfajta gyanús hátterű cégeknek. Nem kell Portugáliánál messzebbre mennem, ahol milliárdok tűntek el offshore bugyrokban, és egy állítólagos kiberszakértő is részt vett ebben a lehet, hogy korábban egyszerűen bűnöző volt, de igazándiból senkit nem érdekelt. Nemrég jártam egy libe delegációval Japánban, ahol láttuk azt, hogy eh, a GDPR az egyetlen univerzális standard, és vannak olyan cégek, amelyek meg akarnak felelni eh, ennek, mert eh, az európai piacon akarnak maradni. Tehát megvan az eszközünk arra, hogy elérjük a japán, vagy amerikai, vagy bármilyen más cégeknek a, a szabálybetartását. Aztán ugye az amerikaiaknál nincsenek is szabályok, a Sony és a Hitachi között is elég jelentős különbségek vannak. De fel akarjuk-e használni a piaci erőnket, azért, hogy a GDPR-t ne csak a, az európai vállalkozók tartsák be azokat a szabályokat, hanem, hanem, hanem mindenhol is. Ehhez, ehhez erőre van szükség, de hogyha a kormányok ezzel nem foglalkoznak, akkor tényleg mit tenni való van, mit lehet tenni. Tehát én nagyon szimpati, szimpatizálva hallgattam az önbeszámolóját, de kicsit reményvesztett is vagyok. Köszönöm Gomes asszony. Eh, tessék, River Pastor úr. Nagyon sok a nemzeti érdek ezen a területen, és mi ebben a dokumentumban leginkább az európai álláspontra akartunk koncentrálni. És én úgy gondolom, hogy ez a kiberbiztonsági téma az erősen összefügg a védelempolitikával, stb. A, a, a kormányok megpróbálnak ennek tulajdonosai maradni, és nem szívesen adják ki. Az új irányelvben azonban lesz eh, inventory, eh, tehát egy felsorolás a kritikus eh, infrastruktúrákról, ami a szerződéseket illeti, vagy közbeszerződési szerződéseket, e, ezekről nincs lista, nincs, nincsen inventory, de a lépések ismertek, azonosítani kellene a közbeszerzési folyamatokat, ezeket egyesíteni, egységesíteni kellene. Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor nagyon kis cégek fognak versenyezni a nemzeti piacon, és nem képesek nőni. Azt is javasoljuk, hogy határozzanak meg egy európai labelt kiberbiztonságra, mint a GDPR tulajdonképpen. Tehát lehessen tudni, hogy egy ilyen label mögött minőségi garanciák is vannak. Emellett a kiberbiztonsági követelmények európai szintre hozása is egy javaslat, európai standardokra van szükség, jelenleg nemzeti szinten vannak ezek. És ez, és ez Eliszának a megerősítése, ezt az európai ügynökséget is meg kell erősíteni, hogy egy egységes európai víziót adjon. Thank you very much for the presentation. Köszönöm ezt a választ eh, River Pastor úrnak, Rivera Pastor úrnak. Let's move to the next point on our agenda. Megyünk is tovább, következő napi rendi pontunk. Eh, a kölcsönös elismerése a az elkobzási határozatoknak, eh, vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzések kölcsönös elismerése. Grisbeck asszony témája. 210 módosító érkezett ehhez, és Grisbeck asszony után a többiek is megszólalhatnak. Kriszbek asszony, öné a szó, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Kedves kollégák, körülbelül egy hónapja mutattam be a jelentéstervezetemet a bizottság javaslatát illetően, hogy szabályozzuk a mm, befagyasztásra és vagyon elkobzásra vonatkozó határozatok kölcsönös elismerését. 210 módosítót kaptunk, és szeretnék most köszönetet mondani valamennyi frakció hozzájárulásáért ezen jelentéshez. Ez egy konszenzus tárgyát képezi most, ami nagyon fontos volt, de azért is, mert ez a szöveg kulcsfontosságú a terrorizmus finanszírozása és a szervezetbűnözés finanszírozás elleni küzdelemben Európában. Nos, nehéz most a 210 módosítóról itt egyenged szólni, csak néhány kommentárral élnék a módosítókat illetően. Első látásra mondanám, hiszen a következő héten lesz majd egy elnyékjelentéstevői ülés, és azzal az alkalommal majd elmélyültebben vitázhatunk erről, illetve kompromisszumokat kereshetünk. Négy általános megjegyzést tennék, mielőtt átadom a szót a kollégáknak. Van számos olyan módosító, amelyek célja a gyorsaság, a hatékonyság javítása, a befagyasztásra és elkobzásra vonatkozó határozatok közös elismeréséről van két olyan módosító, amely a hatóságok közötti együttműködést emeli ki az információcsere kapcsán. Támogatom ezt a megközelítést, és mindaz a módosítókat, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Ez nagyon fontos, mert itt egy olyan eszközre van szükség, amely operatív, konkrét, gyors és hatékony is egyben, annak érdekében, hogy a rendőrségi hatóságok, az igazságügyi hatóságok a mindennapokban működve gyorsan tudjanak cselekedni, amikor ugye a rendőrségi hatóságok olyan vagyon, pénz elé kerülnek, amely bűncselekmény eredménye abból származik. Tehát az első ö, megjegyzések ezek voltak, a második megjegyzés sorozat, ugye számos módosítóra vonatkozik ez, szinte valamennyi a kollégák politikai frakciójából származik, és az alapvető jogokkal kapcsolatos, illetve azzal, hogy a híres nem elismerés, nem végrehajtási záradékot alkalmazzuk a vagyonelkobzás és a befagyasztás esetében, hogyha az alapvető jogok sérülnének. Van itt tehát egy ilyen követelmény, és ennek örülök, ezt az irányvonalat számosan védjük itt a parlamentben, méghozzá több éve, és örülök ezen módosítóknak a kollégák részéről. A harmadik megjegyzésem. Van számos olyan módosító, amely a rendelet hatáját érinti, és nagy részben a hatály kiterjesztését javasolják a rendelet esetében, ugye a polgári, a közigazgatási, vagy akár az adóügyi területre. Ez egy olyan kérdés, mely nagyon fontos, strukturálisabb jellegű, és ettől kezdve kényesebb is nyilván. Mindenképpen együtt kell erről eszmét cserélnünk, hogy egy olyan eljárásmódot találjunk, amely megfelel az eszköznek, az eszköz jellegének, és aztán majd az jelentéstevői ülésen beszélünk arról, hogy meg tudunk-e állapodni a megelőző jellegű elkobzás kapcsán, amely ugye nem függ a bíróság döntésétől, tehát itt az ítélet nélkül elkobzásról van szó. A, harmad, a negyedik megjegyzés fajta és módosító típus, Fontos európai szinten egy optimális kezelését alkalmazni a befagyasztott, illetve elkobzott vagyontárgyaknak. Ugye itt felvetődik az a kérdés, hogy hogyan lehet újra felhasználni társadalmi célokra, vagy akár az áldozatok kártalanítására, az áldozatok családjainak kártalanítására, a vállalatok kártalanítására ezeket az összegeket, amelyek ugye terrorista támadások vagy a szervezett bűnözés áldozatául estek. Tehát hogyan lehet ezeket a forrásokat felhasználni a szervezett bűnözés elleni küzdelemre? Nagyon sok módosító mutat ebbe az irányba, és azt hiszem nagyon fontos ezeken dolgozni, és megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Itt majdnem száz százalékban lehet azt mondani, hogy a szervezett bűnözés profitját nem kobozzák el, és továbbra is a bűnözők kezében marad. Tehát ez egy hatalmas mozgásteret jelent számunkra, ez nem elhanyagolható. Nos, kedves kollégák, csak néhány szóban erről a 210 módosítóról. Néhány megjegyzést tettem, négy megjegyzés típus köré csoportosítva ezeket, és most pedig hallgatom az önök megjegyzéseit, hogy mely pontokat szeretnék nyomatékosítani, mely pontokkal kapcsolatosan vannak kérdéseik, és szeretném megismerni a módosítók pontosabb tartalmát. Nagyon fontos ez az új európai eszköz, ez egy fegyvertár része, melynek célja, hogy leküzdjük a terrorizmus finanszírozását és a szervezet bűnözés finanszírozását úgy szintén, remélhetőleg továbbra is jó munkát végzünk majd ennek érdekében. Köszönöm. Mrs. Chris. Köszönöm, Krisbeck asszony. Úgy látom, hogy a, majdnem az összes árnyék előadó itt van, úgyhogy megadnám nekik a szót. Bukléze úr elsőként. Lusé. Köszönöm, elnök asszony. A jelentést, javaslat a elemzés a fényében, most, hogy itt meghallgathattuk a gondolatokat a bemutatott módosítókról, én is örömmel tapasztalom, hogy széles körű egyetértést tapasztalható a rendelet alapjait, illetően melyet a bizottság javasolt. Most az érdemi részt illetően meg vagyok győződve arról, hogy az elkapzott javakat megfelelően kell kezelni, hogy a legalitást elő lehessen mozdítani, főleg társadalmi célú felhasználásra, azon közösségek esetében, amelyek tevékenységét közvetlenül érintik a szervezet bűnözés, illetve a terrorizmus cselekményei. Itt az olasz jogi rendszert lehetne például felhozni, ahol is a vagyontárgyak befagyasztása vagy el kobzása cél nem csupán a szervezett bűnözés meggyengítése, hanem a legalitás elveinek megszilárdítása oly módon, hogy ezen vagyontárgyakat a közösség érdekeinek megfelelően társadalmi célokra használják fel. A 101-es módosítom világosabban kiemeli ezeket, és a 253-as módosítom még világosabban megfogalmaz ezeket a gondolatokat. Aztán ott van még a 99-es, 100-as, 251-es, 252-es módosító a 31-es preambulum bekezdésre vonatkozóan. Itt az elkobzás, illetve a befagyasztás tárgyát képező vagyoncél, vagyontárgyak felhasználásáról van szó. Remélem, hogy támogatnak majd engem ebben. Ez mindenképpen egy konkrét üzenetet küldene a szolidaritás jegyében az érintetteknek a kártalanítást, illetve ugye a családtagokra, a rendőrtisztviselőkre gondolok, akik kötelességük teljesítése közben haláloztak el, vagy akár tartós fogyatékosságot szereztek e közben és itt egy megfelelő gazdasági támogatásra is szükség lenne a szervezet bűnözés elleni küzdelemben, európai szinten, és azt javaslom, hogy az elkobzott javak egy részét a tagállamok át kellene, hogy utalják az EU költségvetésébe, hogy kiegészítő finanszírozást biztosítsanak az Europol és az antiterrorizmus központok munkájához. Ami a hármas bekezdés egyes albekezdését illeti, én a következő kiegészítést javaslom, szellemi tulajdonjog, a hulladékkezelés, a csempészet is bevendőek lennének az olasz tapasztalatok alapján. A kiegészítő bűncselekmény tényállások, ugye az olasz tapasztalatok alapján szintén befagyasztás és elkobzás tárgyát képezik, ami pedig a 31-es bekezdés 2-es albekezdés B pontját illeti, a 245-ös módosító szerint a Vagyon elkobzás, hogyha 10 milliót meghaladja, akkor 70%-át a végrehajtó tagállamnak kell átutalni, a fennmaradó rész pedig a másik érintett tagállamnak. Emilian Pevvel és Mária Grappini 244-es módosítójukban javasoltakkal is egyetértek, és szeretnék köszönetet mondani Axel Fosznak és Redemnek a módosítóikért, akik közös módosítóinkban ugye a 89 hanno voluto esplicitare il loro supporto alla Szeretnék kifejezni támogatásukat a jelentéstevőnek, ahol is konkrét koncepciókra utaltak, a büntetőjogi vizsgálatokra vonatkozó irányelvről van szó. Itt az igazságügyi döntések kölcsönös elismerése merül fel a büntetőeljárásokban. Ez a jövőbeli kölcsönös elismerési határozat modelljéül szolgálhat majd. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon hasznos volt ez az összefogó, szintetizáló munkája. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Pavel kollega, köszönöm szépen. Először is köszönet Grisbeck asszonynak, a jelentés szerzőjének. Az árnyék előadók ez ideig nagyon jól együttműködtek, és sok kompromisszumot sikerült elérnünk. Én nagyra méltányolom, hogy a irodáink is jól koordinálták a tevékenységet, ami az elkapzásra vonatkozó végzések kölcsönös elismerését illeti, és Az egyik legfontosabb dolog, hogy tiszteletben tartsuk a rendelet hatáját, ami a, 80, a szerződés 82.1 per A bekezdésének kell, hogy megfeleljen, és Gizbek asszonynyal ezt részletesen megtárgyaltuk az és jelentéstevői ülésen, ami a végzések nem elismerését, nem végrehajtását illeti. Fontos, hogy a jogalapokat teljes mértékben megismerjük és alkalmazzuk. Itt vannak esetleg opcionális megoldások például az európai elfogadási parancs kapcsán, de fontos, hogy harmonizált legyen a jogszabály eh, európai szinten. Biztosítani kell, hogy az alapvető jogok teljes mértékben érvényesüljenek, és eh, e tekintetben én elsősorban az érdekelt felek számára biztosított eh, biztosítékokkal foglalkoztam ezt az eszközt hatékonyan lehet bevetni a terrorizmus elleni küzdelemben és a pénzmosás elleni szüzdelben. Makovej asszony. Uh, Draganát, köszönöm. Azt a... Kedves Natali, nagyon örülök, hogy végre egy olyan rendelet születik, amit azonnal az összes tagállam végrehajt a vagyoni eszközök befagyasztására és elgazdására vonatkozó végzések a többi tagállamban is azonnal érvényesíthetők. Ezeket kölcsönösen elismerik egymás között a tagállamok. Egy sor módosítót nyújtottunk be, mindenki a saját számára fontos kérdések körében. Én a magam is nyújtottam be, be módosításokat a jelentéshez, ami a rendelet hatáját illeti. A végzések elismerése az összes elkobzásra, és nem csak a klasszikus büntetőjogi ügyekben megítélt elkobzásokra kell, hogy vonatkozzon akár a közigazgatási eljárásban elrendelt elkobzásokra is. Tehát az összes lehetőséget le kell tudni fedni a befagyasztások, és ahol a befagyasztások, illetve az elkobzások szükségesnek bizonyulnak, és ahol más eszközzel nem lehet behajtani. A pénzmosás, a csalás vagy egyéb büntetőjogi ügyekben ezen kívül egyértelmű határidőkre van szükség, és standard sablonokra minden tagállamban ugyanolyan formátumban kell, hogy ezek a végzések elkészüljenek, hogy ezzel is elkerülhető legyen a késedelem, vagy az esetleges félreértések ha például az egyik tagállam rosszul tölti ki ezt a nyomtatványt, és azt nem ismeri fel, nem tudja értelmezni a másik tagállam, ez problémát okozhat. Tehát még egyszer a határidőket egyértelműen kell meghatározni, és standard sablonokat, nyomtatványokat alkalmazni az összes befogyasztási és elkobzási esetre az elismerés és az alkalmazás megtagadásának az alkalmazás, az indoklása nem lehet a büntetlenség. Ha ezeket a végzéseket végre kell hajtani, akkor ez nem vonatkozhat semmi esetre sem büntetlenségre, akár legyen szó közhivatalt betöltőkre, vagy parlamenti képviselőkre, ami pedig az áldozatok jogait illeti. Fontos, hogy az áldozatok megfelelő kártérítésben részesüljenek. Olaszországban például az elkobzott vagyoni eszközöket az áldozatok kárpótlására használják fel, például munkahelyteremtésre, és a 2014-ben elfogadott irányelvben is megjelenik. Tehát ezek lettek volna a legfontosabb pontok, de természetesen még az árnyék jelentésevők tovább fognak találkozni és megvitatni ezt a kérdést Pinelli úr. Asszony. Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer köszönetet mondok Natali Grisbecknek a remek jelentésért, különösen az a módosítókért, amelyek nyomatékosítják az alapvető jogok tiszteletben tartását és az jogi garanciákat, valamint az elkobzott vagy befagyasztott javak társadalmi célú felhasználását. Az áldozatok családjaik, illetve vállalatok kártalanítása céljából, amelyek a szervezett bűnözés karmai közé kerültek. A rendelet egy értékes eszköz arra, hogy erőteljesebben megerősítsük a küzdelmet a szervezet bűnözéssel szemben. Olaszországban egy alapvető dolgot lehet meg mutatni a demokrácia szempontjából, és ki lehet terjeszteni a legalitást a terület egészére. Itt tehát arról van szó, hogy megmutassuk, hogy a különböző bűn szervezetek, ugye itt szó van a máfiáról, a drangetáról, de akár az új ö, alvilág formáiról is, amelyeket esetleg nem maffiának vagy mafiózónak neveznek, de valójában a maffiáról van szó itt is. Tehát meg kell mutatni, hogy ezen szervezetek nem legyőzhetetlenek. Szerintem nagyon fontos a 31-es módosító Natali tollából, amely hozzátesz az elkobzási intézkedések végre nem hajtásához olyan körülményeket, amikor komoly feltételek állnak fenn azt illetően, hogy az elkobzás kobzás ellentétben állna az Európai Unió szerződése, illetve a Karta 6-os cikkével. Én támogatok számos módosított a jelentéstevő tollából, és jó magas benyújtottam módosítót, amelynek célja az alapvető jogok tiszteletben tartása, illetve megerősítése, valamint az eljárási garanciáké, különösen a lelkobzási határozatok kölcsönös elismerés esetén, hogyha ezek nem bírósági ítéleten alapulnak, illetve a kiterjesztett elkobzás eseteiben. Végezetül egy másik módosítóra utalnék, amely szintén nem jelentéktelen. Itt a tájékoztatás jogáról van szó valamennyi érdekelt fél vonatkozásában. Köszönöm, Nátali. Thank you. Mr. Corral, please. Corral, Corral úr, köszönöm. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek a jó munkáért, a megállapodásért többször elismertem már, elismételtem már, hogy a rendelet végcélja, mint más jogalkotási javaslatoké, amelyek jelenleg a parlament mélegelés alatt állnak, az, hogy a szervezet bűnözés vagyontárgyaira lesújtsunk és megszüntessük működési képességüket. Módosítóink révén megpróbáltuk kidomborítani ezt a szempontot, hogy hatékonyabbá, gyorsabbá tegyük a kölcsönös elismerést az elkobzás, befagyasztás intézkedések esetében. Ez az egyik leghatékonyabb leghatékonyabb eszköz a bűnözés elleni küzdelemben. A Hatékonyság garantálásához az összes befagyasztási elkapzás intézkedés elismerését garantálni kell a büntető jogai ítéléssel végződő esetekben. Ugye itt a harmadik fél vagyontárgyainak elkobzása és az egyéb elkobzási formák is ide tartoznak. A nemzeti bíróságok által alkalmazott intézkedésről van szó, egy büntetőjog intézkedés ez, amikor ez egy illetékes bíróság, a büntetőjog illetékes bírósággal, bíró, bíróság részéről kerül elrendelésre. A nem ítéleten alapuló határozatokat Olaszországban alkalmazzák a különlegesen agresszív szervezetbűnözés elleni fellépésben, és ez az eszköz rendkívül hatékonynak bizonyult. Az olasz hatóságok továbbra is használják ezt, hogy lesújtsanak a bűnszervezetekre, a legfeljebb pontjukon sújtva le rájuk a vagyontárgyaikon, és hogyha ez valami meg történik, akkor elérhetjük ezt az eredményt. Ezek egyfajta bűnözési multik, nem feltétlenül ott használják fel a profitot, ahol az termelődik, úgymond, és a legelső gazdaságba való beszűrődés ezen szervezeteknek mindenhol probléma az EU-ban. Ezért a bűnöldözési hatóságok együttműködése mindenképpen fontos, és így el lehet kerülni, hogy a bűnszervezetek úgymond beszennyezzék a legális gazdaságot, és ezen rákfen ellen jobban fel lehet lépni. Végül szeretném biztosítani a jelentéstevőt az együttműködésünkről az Európai Parlament álláspontjának kidolgozása során, hogy kezdődjenek meg minél hamarabb az intézményközi tárgyalások, és a lehető leghamarabb foly, fogadjuk el ezt a fontos rendeletet. Köszönöm. And now I turn back to the Mrs. Akkor most visszadom a szót a raportőrnek, Griesbeck asszonynak. Van-e hozzáfűzni valója? Euh, köszönöm. Igazán köszönöm valamennyi kollégának, árnyék jelentéstevőnek, egyrészt a módosítókat, másrészt pedig a hozzájárulásokat ezen délutáni eszmecsere során különböző elképzelések, észrevételek hangzottak itt el, részleteikben dolgozunk majd ezeken, nem térek vissza mindenre, amit elhangzott, tényleg aktívan jegyzeteltem, de az az általános elképzelés, hogy mindenki egyetért azzal a tényel, hogy legyen politikai, erős politikai szendék az áldozatok kártalanítását illetően, illetve ahogyan az imént Fugi ezek a kollégánk elmondta, hogy ugye jó ez a vagyon elkobzási eszköz, de az Europol részére is lehet ezen források egy részét eljutatni. Ez egy nagyon érdekes eredeti ötlet, de részleteiben meg kell vizsgálnunk. Aztán ugye az elutasítás okai a mentelmi joggal rendelkező személyek esetében. Ezzel is foglalkozni kell. Nagyon sok mindent feljegyeztem itt, ami táplálni fogja természetesen a keddi eszmecserénket, és amely, ami értelmet ad ennek a szövegnek. Itt a demokrácia védelméről van szó, az európai demokrácia védelméről, a maffia rendszer üldözése révén, ez ugye nem ismer határokat, és amely arra kötelez minket, azt követeli tőlünk európai szinten, hogy legyünk tudatában ennek a problémának, és hatékony eszközöket alkalmazzunk, hogy még erőteljesebben üldözni tudjuk a bűncselekményeket, és ezen szervezetek vagyon tárgyaira le tudjunk sújtani. Még egyszer köszönöm az összes kollégának, egyetértek korra a kollégám megfogalmazásával. Jó lenne gyorsan előrelépni a kompromisszumokat, illetően aztán gyorsan szavazni, hogy hatékonyak legyünk jó együttműködésben, intézmény közi együttműködésben a tanácssal is. Tehát körülbelül ennyi lett volna a lényeg az áldozatok védelme, ugyanakkor az európai demokrácia elvének védelme is köszönöm. Thank you, Mrs. Grisbeck. Thank you, köszönöm, Grisbeck asszony, köszönöm a kollégáknak is. Lépjünk tovább. Hat megállapodás különböző országokkal, Szent Kitts Bar, Antigua, Barbuda, Seychelles-szigetek, Bahamedik, Bahamai közösségek, Mauricio köztársaság és Barbados. Csak eljárási módosítót lehet hozzáfűzni. Pável úr a jelentéstevő. Először megadom a szót a bizottság képviselőinek, utána a raportőrnek, és utána pedig a különböző képviselőknek itt, tehát egy eh, jóváhagyási eljárásról van szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, ez eh, a rövidtávú vízummentességi 2009-es megállapodás eh, kiegészítéséről, módosításáról van szó a 2014-es irányelv alapján, és alapvetően háromféle technikai módosításról van szó. Először is a rövidtávú tartózkodás három hónapról hat hónapra nő, vagyis a 180 nap alatt kétszer 90 nap a Schengeni határ kódexel összhangba kerül ezzel. A másik technikai változás az az, hogy egy kis változás lesz a, a felfüggesztés vonatkozásában a második, vonat, a második generációs 2015-ös, 2016-os vízummentességi megállapodásokkal kerülnek ezzel összhangba. És harmadsorban két közös nyilatkozat is lesz a megállapodásban a 90 nap értelmezése a 180 napon belül erre vonatkozóan, és szeretnék még hozzáfűzni ehhez a témához. Azt, hogy az aláírással kapcsolatban a tanács döntött november 6-án az elnöknek küldött levélből is kiderül, hogy Brazíliával is folytatunk hasonló tárgyalásokat. Ezek befejeződtek, eh, és eh, két különböző megállapodási módosítás lesz. Eh, ezek már elletek látva kézjegyel. Itt a diplomáciai és a normál útleveleket külön kezelik Brazília vonatkozásában. Most pedig megadom a szót a raportőrnek, Pável úrnak. Köszönöm, köszönjük a bizottságnak a nyilatkozatot. Üdvözöljük a bizottság eh, javaslatát arra, hogy a hatállammal kapcsolatban, amelyeknek a nevét most eh, nem fogom eh, felsorolni újra, tehát, hogy módosuljanak a vízumentességi megállapodások. Ezek valójában a kapcsolatok erősödéséről árulkodnak. A bizottság is mondta, hogy kölcsönös vízumentességről van szó abban az esetben, hogyha a másik szerződő félhez maximum 90 napra utaznak bármely 180 napos időszakon belül. Két kategóriája van a, az útleveleknek, és mindenre vonatkozik kivéve a fizetett tevékenységre vagy a munkavégzésre. E, én szeretnék, e, szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az entry-exit rendszer után további módosításokra van szükség a vízum megállapodásokban. E, Románia és Bulgária nem Schengen tagjai, de az entry-exit tárgyalásokban részt vesznek, passzívan hozzáférnek a rendszerhez, az ő státuszuk egy kicsit más, tehát ennek a két országnak a státusza, és a kérdés az, hogy ez a változás mennyiben érinti a megállapodást. Mrs. Vergia. Vergia asszony követ. Oui, je n'avais pas Nem akartam hozzászólni, mert ez a dosszié teljes mértékben technikai jellegű, ez az adaptáció, ez a kiigazítás végezett keresztül majd a polgáraink szabad mozgását fogja megkönnyíteni, akik idegenforgalmi célokkal utaznak, tehát nincs ezzel semmiféle probléma. Nem tudom, hogy valóban van egy kölcsönség ezzel a dossziéval kapcsolatosan az a megtiszteltetésért, hogy Madame, hogy Gabriel asszonyal együtt dolgozhattam ezen megállapodásokon, és nyomatékosítottuk mindig azt a tényt, hogy ezen megállapodások csak akkor hatások, hogyha már ezeket végrehajtották. Ugye Brazíliával október 31-én hajtották végre a megállapodást, tehát hogy az lenne, hogyha a bizottság nem gúnyolódna az Európai Parlamenttel, és kifejtené, hogy az Európai Parlamenti jogai tiszteletben tartják-e, és hogy nem utána kérik el a megállapodásunkat, amikor már az adott megállapodás hatályba is lépett. Itt ez egy koordinátori üléstárgya is lehet, egy hivatalos tiltakozó, tiltakozó levelet lehet kérni, küldeni az Európai Bizottsághoz. Gabriel azt mondja, ezt már kérte, és több ízben tárgyaltunk erről. Jó lenne tehát valamikor majd, ha a bizottság tudomásul venni ezt a helyzetet, ratifikálnunk kell előzetesen ezt a megállapodást, hiszen különben nem sok értelme van, van ennek a szövegnek. Valero asszony. Köszönöm. Svédül fogok beszélni, fel, megvárom, hogy feltegyék a fülhallgatóikat. Mi zöldek természetesen támogatjuk a vízumkövetelmény visszavonását le kell bontani az akadályokat. Az államok között a határok megnyitása pozitív Európa számára, de az egész világ számára. Ennek sok oka van, így nyitottabb társadalmat lehet létrehozni az EU vonatkozásában, és más országok vonatkozásában. Ugye ez a cserét támogatja a különböző országok között. Az a problémám, hogy Ugye amikor mi megszüntetjük a vízumkötelezettséget bizonyos országok vonatkozásában, és remélhetőleg több ilyen is lesz, egy párhuzamos rendszert hozunk létre az ETS-szal, tehát a követelménnyel, hogy a tartózkodásra kell szerezni engedélyt. Még akkor is, hogyha ez könnyebb, de egy kicsit így elvesszük azt, ami, amit adunk, úgymond, tehát a vízum kötelezettsége szemben létrehozunk egy másik kötelezettséget. Most látván a vitategyet képező dossziét, remélem, hogy ugye itt bizonyos vízum kötelezettségeket megszüntetünk, hogy a képzést, az oktatást meg tudjuk könnyíteni, és remélem, hogy az ETIAS nem fogja megakadályozni ezen célok megvalósítását. Itt egy olyan rendszert kellene létrehozni, amely, az, e- amely szerint az ETS nem jelent nagyobb követelményeket, mint a vízumrendszer. Radov, sorry. Radov úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a megállapodások módosításáról beszélünk, ami technikai jellegű, és figyelembe veszi az európai jogszabályokban bekövetkezett változásokat. A miután eh, ezek a eh, jogszabályok hatályba léptek 2014 óta. Ezek a megállapodások azonban nem, veszik, nem vesznek figyelembe más változásokat, egyéb szintén eh, ide vonatkozó jogszabályokban. Ugyanis ezek a megállapodások több évre nyúlnak vissza, szerintem az összes ilyen megállapodás előtt ennek zöld utat kell adni. És most a bizottsághoz fordulok, hogy kíván-e reagálni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a Bulgáriával és Romániával kapcsolatosan elhangzott kérdésekre. Ez nem lehet 2020-ban már probléma, amikor az új rendszer hatályba lép, ugyanis addigra a két ország teljes mértékben alkalmazni fogja a Schengeni követelményeket. Ciprus esetében ez kevésbé igaz, de az összes mentesítési megállapodást is figyelembe kell nem csak azt a hatot, amiről most szó van. Éppen ezért arra törekszünk, hogy az összes megállapodást harmonizáljuk, és Verzsier asszonynak válaszul, ezek a megállapodások megfelelnek a parlament és a tanács által időközben elfogadott jogszabályoknak, és nem kaptunk arra a felhatalmazást, hogy ezen túllépjünk, ezeken a technikai módosításokon túllépjünk. Ha további módosításokra van szükség ezen megállapodásokban, akkor a, azokat a rendelet hatályba lépése után kell előterjeszteni. Ami pedig a második kérdést illeti, ezt szeretném pontosítani, azt hiszem, hogy itt félreértették, szeretném pontosítani, hogy a Brazíliával kötött megállapodás egyáltalán nem lépett hatályba, egyáltalán nem tájékoztattuk a parlament született a tárgyalások kezdetén. Ez egy levél, amelyet augusztus 8-án küldött Rute úr a Libe szakbizottság elnökének, és megragadjuk az alkalmat, még akkor is, hogyha nem szerepelt napirenden, hogy tájékoztassuk önöket a tárgyalások alakulásáról. Ezek most végponthoz jutottak hogy ezen három technikai módosítót ö, ö, megemlítsem, amely a Brazivel kötött megállapodást harmonizálja a jelenlegi hatás jogszabályokkal. A bizottság ö, még nem fogadta el a javaslatokat a beleegyezés, vagy a hozzájárulás eljárást, illetve még a folyamat zajlik, amint el fogadjuk a javaslatokat, természetesen megküldjük ezeket a parlamentnek és a tanácsnak. Mindenféleképpen szükségünk van az Európai Parlament hozzájárulására ebben az esetben. Köszönöm. Um, Köszönöm, és most megkérdezem a jelentéstevőtől, Pavel úrtól, hogy kívánna még hozzáfűzni valamit, nem, akkor a jelentés tervezett február 19-20-án eh, kerül majd napirendre a Libe szakbizottságban. Az utolsó napirendi pontunk. Remélem, hogy mindenki jelen van, hogy eh, ezt megkezdjük. A bizottság jelentése Bulgária és Románia által az együttműködés és ellenőrzési mechanizmus keretében elért haladásról. november 15-i jelentés alapján vitatjuk meg ezt a napirendi pontot. nem leszen a bizottság részéről, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy most röviden összefoglalhatom ezt a két jelentést. Tavaly január hónapban a bizottság arra kérte a bizottságot, hogy új megközelítésben készítse el a jelentés, és az a jelentés ezt tükrözi. A CVM 10 évét tekinti át a jelentés, tehát egy hosszabb távú értékelés, tendencia felmérést tartalmaz. A együttműködés és ellenőrzési mechanizmus visszafordíthatatlan módon valósul meg Romániában és Bulgáriában, és megfelel a különböző benchmarkoknak, a mechanizmus hamarosan véget ér. A ajánlások elegendőek lennének, ha csak nem fordulnak meg az események és a mechanizmust a bizottság jelenlegi mandátuma alatt valószínűleg le tudja zárni. Itt egy szoros együttműködésről van szó a bolgár és román hatóságokkal, a civil szervezetekkel és más tagállamokkal is. A két jelentésről tehát külön-külön szólva, Bulgária esetében a januári jelentés 17 különböző ajánlást fogalmazott meg, a mostani jelentés pedig komoly előrelépést állapít meg e tekintetben. A reform folyamat lendületet kapott május óta, és a 2016-ban megkezdett folyamatok tovább folytatódtak, és idén az év vége előtt várhatóan le is zárulnak. És ez lehetőséget ad a tanács számára, hogy egy pártatlan döntéshozatalt valósítsanak meg. A kóta tekintetében az egy magisztratus egy szavazat elvet alkalmazták, miközben a parlament kótáját a civil ters, szervezetek kritikával illették, ami az új tanácsot, illetve az ajánlásokat illeti a kinevezések, illetve a bíróságok közötti egyenetlen teher megosztás merült fel kérdésként, ami az igazságszolgáltatással kapcsolatos ajánlásokat illeti, az ügyészségi munkát még elemeznünk kell, a büntetőjogi eljárásokat is. Az ajánlások általánosságban a jogalkotási folyamat során az érintett felekkel folytatott konzultációkra hívták fel a figyelmet. A korrupcióval szembeni küzdelem a januári jelentésben egy lassú folyamatként jelent meg. A legfontosabb ajánlás az volt, hogy át kell tekinteni átfogóan a jogszabályi kereteket. Új jogszabálytervezetet nyújtottak be a parlament elé, úgyhogy az ezzel kapcsolatos szervezet is megalakulhat. Ezen kívül egy egyértelmű úti terv szükségességére is utaltunk a korrupcióval szembeni fellépés kapcsán. Itt eh, megfelelő eh, eseteket kell felmutatni a korrupciós esetek kivizsgálása kapcsán, illetve az azzal szembeni fellépés kapcsán. Az ajánlások konkrét lépéseket is megfogalmaztak a közbeszerzések kapcsán konkrét ágazatokban, itt történtek előrelépések. Ami pedig az utolsó benchmarkot, a szervezett bűnözés elleni küzdelmet illeti, itt mi elismerjük, hogy az elmúlt tíz évben milyen fejlemények történtek 2012 óta egy koherensebb track record alakult ki, és egyre elterjedtebb az illegálisan szerzett vagyoni eszközök elkobzása. Ugyanakkor az eddigi eredményeket nem szabad, hogy a folyamatban lévő intézményi átalakítások veszélybe sodorják. Összességében a bizottság ugyan nem mondhatja ki, hogy minden benchmark esetében a célok teljesültek, de változatlanul van politikai akarat emellett, és a még fennálló mechanizmussal kapcsolatos ajánlásokat a közeljövőben Bulgária várhatóan teljesíteni tudja. Most Romániára rátérve, A januári jelentés, ami a tíz éves kitenkítést tartalmazta, megállapította, hogy jelentős előrelépést történt az igazságszolgáltatás professzionalizmusát is meg tudtuk állapítani, és függetlenségét, tehát ez jó eredmény volt. Ugyancsak jó eredményt könyveltünk el a korrupció elleni küzdelem terén, több konkrét ajánlást fogalmaztunk meg az elszámolhatatóság kapcsán, és a belső biztosítékok megerősítése kapcsán. Ez a CVM jelentés az ajánlások számos területén előrelépést állapít meg, most egyenként nézve ezeket. Az igazságszolgáltatás, a bírósági függetlenség kapcsán két dolgot említenék. Először is egy robusztus és független rendszert ajánlottunk az ügyészségi szervezetben, Ez az igazság szolgáltatása vonatkozó törvények jelenlegi átdolgozásának egyik témája is. A magatartási kódex a második terület, aminek szintén biztosítania kell a függetlenséget. A, még elemeznünk kell, hogy ez a kívánt hatást elérte-e. A bírósági reform kapcsán fokozottabb stabilitást írtunk elő, kiszámíthatóbb és átláthatóbb eljárásokat, megfelelő konzultációkat a bíróságok és az érintett felek között. Ezen kívül a jelentés olyan eseményeket is leír, ami a stabilitás elérését megnehezítette. A januári jelentés óta egy sor intézkedésre került sor, és most egy speciális bizottságot állítottak fel a parlament mellett. Open the door to a predictable and more consensual amendment process. Tehát ezt a folyamatot továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni, az igazságszolgáltatás területén. A bírósági függetlenséget értékeltük, és nyilván ez a CVM benchmarkjainak teljesítése szempontjából alapvetően fontos volt. A Felső Bíróság legfelsőbb tanácsának kialakítása januárban kezdődött, ugyan nehéz körülmények között, de minden esetre kész arra, hogy a döntéshozatalma részt vegyen, ami az integritást illeti, egy új kezdeményezés született az összeférhetetlenség kizárására a felvételeknél. Ennek már van, mutatkoznak első jelei. A parlamenti munkában az átláthatóság, az összeférhetetlenség kizárása, egy további követelmény, itt még függőben lévő ügyek vannak, a parlament nem minden esetben alkalmazta a szankciókat, tehát itt további gyors előrelépésre van szükség. A magas szintű korrupcióval kapcsolatban elmondható, hogy a jelenlegi folyamatokat tovább kell vinni. Januárban egy ajánlást tettünk, amely a mentességek, a parlamenti mentesség megszüntetésével kapcsolatos elszámoltathatóságra vonatkozott. Ott az objektivitásra hívtuk fel a figyelmet. A jelentés azt mondja, hogy ezen a területen további munkára van szükség, ami pedig a korrupció elleni fellépést illeti. A korrupcióellenes stratégia folytatását üdvözöljük, további munkára van szükség, ez maradjon politikai prioritás. A végső ajánlás a vagyonlefoglalásokat kezelő ügynökségre vonatkozóan eh, szintén az, hogy fenn kell tartani az előrelépést. Tehát miközben számos területen előrelépés történt, a lendülete a reformoknak eh, csökkent, és fennáll a veszély eh, annak, hogy a januári jelentésben már lezárt témák újra napirendre kerülhetnek. Itt gondolok a bírói függetlenségre például, amely régóta aggodalomra ad, ad okot. Lojális együttműködés az állami intézmények között Románia képes teljesíteni a jövőben a még megmaradt ajánlásokat, tehát összegezve a két jelentést gyakorlatilag egy részleges jelentésnek mérföldkőnek lehet tekinteni, és reméljük, hogy ezek a folyamatok folytatódnak. Köszönjük, uram! Négyen jelentkeztek felszólalni kollégák. Mr. Radev, Mr. Unguriano, Mrs. Gomez, Miss, and we should add Mrs. Zippel, Mr. Stanishev. Okay, then uh, Mrs. McAvey, please. Mulțumesc. Macovei asszony. Este cel mai dur mesaj pe... Köszönöm. Eh, ez eh, az eddigi legkeményebb üzenet, amit eh, az Európai Bizottság küldött Romániának, és én itt most ideértem az összes MCV jelentést is, ugyanis a bizottság arra figyelmeztet, hogy fennáll a veszélye annak, hogy újra fel kell nyitni olyan problémákat is, amelyeket a múltban lezártnak tekintettek, ahogy ezt a bizottság képviselőjeit mondta, tehát már lezárt fejezetek újra felnyitása az mindenképpen egy visszalépés. E, az ország szempontjából, de nyilván ezért a kormánya felelős, amely lábbal tiporja Románia kötelezettségvállalásait. És ez a kormányzó koalíció azt mondja, hogy nincsen szükség CVM-re eh, Románia eh, vonatkozásában, de jelenleg mégis van ilyen monitorozás, és van CVM, és ezek a politikusok úgy tesznek, hogy gyakorlatilag nem is foglalkoznak vele. Hogyan lehet azt mondani, hogy nincs szükség ilyen monitorozásra? Figyelembe kell venni az ajánlásokat, ne fordítsunk eh, ne forduljunk el az ajánlásoktól. Az Európai Bizottság ebben a jelentésben azt írja, hogy a bírói testület helyzete szintén aggodalomra ad okot. Nem megyek részletekbe, tudjuk, hogy miről van szó. Alapvetően a, egy vészhelyzeti eljárásban, vagy gyorsított eljárásban módosították a bíróságra vonatkozó három törvényt, hogy miért volt, ez, miért volt a sürgősségre szükség, azt én nem tudom. Nyilvánvalóan a politika beavatkozott a bírói szervezetbe, gyakorlatilag lábbal tiporja a bírói függetlenséget, az elmúlt tíz évben szépen haladtak a reformok Romániában, a bíróságok megpróbálták eh, egyformán alkalmazni a jogot mindenkire. Eh, a jelenlegi kormánytöbbség azonban visszalép, és eh, Ugye mindig van különbség az intézmények, illetve a politika akarata között, de most ennek a kormánynak a politikai akarata, a, a szocialista vezetésű kormány politikai akarata az, hogy visszalépjenek, e, és nem érdekli őket, hogy mi van a jelentésben. A bizottság elmondta nekünk, hogy e, egy héttel ezelőtt, amikor a jelentést e, nyilvánosságra hozták, akkor feltették a kérdést, hogy felmerült az, hogy a román parlament kérje ki a Velencei Bizottság véleményét bizonyos törvénytervezetekkel kapcsolatban. Jelenleg a bizottság jelenleg a parlament elnöke egy volt miniszter, akik egyébként eh, eh, akiknek egyébként szokásuk éjszaka aláírni a törvényeket, mint a betörőknek, eh, azt mondta, hogy a Velencei Bizottságra nincs szükség, és annak ellenére, hogy ilyen ajánlást kaptak, azt mondták, hogy mégsem teszik meg. Transmit pentru România și pentru români. A románok nak is az a jó, hogyha ezeket az ajánlásokat végrehajtják, és nem pedig szőnyeg alá söprik, vagy lesöprik az asztalról. Azért, mert ezzel tud előrelépni az ország, és nem hagyhatjuk, hogy a politikusok visszarángassanak bennünket a múltba. Azok, akik szeretik a hazájukat, azok előre kell, hogy mozdítsák Romániát, nem pedig visszarántsák, mint ahogy a szocialista vezetési kormány teszi. Köszönöm. Köszönöm. Politikai stabilitás, e, eltökéltség és e, előrelépések, ezek, e, ezek a főszavai Bulgáriáról az Európai Bizottság jelentésének, a CVM jelentésnek, együttműködési és ellenőrzési mechanizmus jelentésnek. Ez az eddig elért legpozitívabb jelentés Bulgáriáról. Дава множество положителни оценки относно работата на правителството. A jelentés pozitívan értékeli mindazt, amit a kormányt tett, és sikerült behozni a korai választások okozta lemaradást. E, gratulálok a bizottságnak azért, hogy ilyen konzekvensen világos kritériumok alapján írja ezeket a, ezt a jelentést. E, ez korábban nem volt mindig így. A jelenlegi jelentés nem tartalmaz új ajánlásokat, és e, most először világos kitekintést ad E, illetve világosan belengeti annak lehetőségét, hogy ez az egész mechanizmus véget érhet akkor, hogyha a reformok folytatódnak, ahogy jelenleg folytatódnak. Amennyiben tehát az ajánlások teljesülnek, a CVM folyamat véget ér. A CVM immár nem hasznos, hanem megmaradt pusztán diszkriminatív eszköznek, amelyeket különösen választási kampányban lehet felhasználni egymás eh, sárdobálásra. Múlt évben volt egy kérés, hogy egy új mechanizmus jöjjön létre, és az az új mechanizmus ne csak Romániát és Bulgáriát monitorozza, hanem az összes európai országot. Reméljük, hogy hamarosan egy ilyen mechanizmus válthatja fel ezt. Köszönöm, elnök asszony, azt hiszem, hogy nem kell emlékeztetnem arra, hogy ez 2007 óta zajlik. Úgy tűnik számomra, hogy ez már egyfajta rituálévá vált, vagy egyfajta ünnepé a következő jelentés ünnepévé. Egy évben hiányosságok vannak a román hatóságok viselkedésében, amit fenntartható és elismerésre méltó előre lépés egyensúlyoz. A következő évben pedig ilyen elismerésre méltó előre haladást állapítunk meg. Egyik évben Románia rosszabb, mint Bulgária, a második évben fordítva. Tehát eh, felmerül a kérdés, ha az egész dolog eh, haszontalan, amit én nem tartok haszontalannak, még pedig két ok miatt, két negatív következmény miatt. Az első, hogy eh, Románia és Bulgária a vég telenségi kimarad a Schengenből. A másik következmény, hogy mind a román, mind pedig a bolgár kormány továbbra is törvényszegésben lesz, és korrupt módon viselkedik, tudván, hogy ennek nincs következménye, ez mindegy. Mert akármit csinálnak, a CVM nem sérülés, és csak politikai döntéstől függ minden, ami nem az ő kezükben van. Tehát összességében a CVM szerintem sikeres, hogy sikeres lesz, szerintem nem. Köszönöm, Zippel asszony. Sajnos én más alkalmakkor is hallottam a CVM jelentésekről, és emlékszem, az elmúlt alkalmakkor azt hallottam, hogy igen, volt előrelépés, de még vannak teendők, és most csatlakoznék a kollégához, aki a problémákról szólt. Szerintem az összes probléma, ami az elmúlt tíz évben felmerült, ezzel kapcsolatosan van egyfajta politikai döntés, hogy a CVM-et nem szüntetik meg. Ez egy nagyon hosszú vita, hogy csatlakozzanak két ország a Schengenhez, vagy nem. Ezt a kérdést mindenféleképpen fel kell vetni, és röviden szerintem a Velencei Bizottságot is meg kéne keresni, és eh, arra is eh, fel kéne hívni a figyelmet, hogy eh, van más tagállam is, a mely nem hajlandó meghallgatni a Velencei Bizottságot, és az az ország esetében a CVM nem érvényesül. Románia esetében hallottunk előrelépésről, de negatív megjegyzéseket is. A plenárison néhány hónappal ezelőtt már napirenden volt Románia, Sajnos én a teljes jelentést nem tudtam végighallgatni. Milyen javaslatok születtek akkor jogszabályi változtatásokra, és milyen konkrét javaslatok vannak most, mi a különbség a korábbi plenáris vitán napirendre került romániai helyzet között, illetve a mostani között. Mi változott meg azóta? az előttük lévő javaslatok kapcsán Gomez asszony. Én most nem kívánok a politikai orientáció és stratégiáról szólni, ami az elmúlt éveket végig kísérte. de be kell számolnom arról, amit a hónap elején, tehát román, romániai látogatásomkor hallottam. A civil szervezetekkel találkoztam, sajtóval, sajtó képviselőivel is, és hallottam a romániai problémákról, a korrupcióval, a korrupció ellenes küzdelemmel kapcsolatosan a korrupció ellenes tüntetők januárban az utcára vonultak, elítélve azt a gyakorlatot, hogy a korrupció gyakorlatilag büntetlenül folyik, Én nagyra méltányoltam, hogy milyen jól érveltek, milyen vizsgálatok folynak, igen nehéz körülmények között, és elismerték, hogy történt némi javulás a bíróság szerepét, annak megerősítését illetően, de összességében eléggé aggályosan nyilatkoztak a korrupció elleni küzdelemről, a Panama iratok összefüggésében is, vagy például az én országomra utalva, ahol betiltották a bemutatóra szóló kötvényeket, a korrupció ellenes jogszabály kapcsán. a közbeszerzések, az állami megbízások, az európai alapok felhasználása, ezek mind olyan területek, amelyeket óriási korrupció övez. A hatóságok felelőssége, illetve hitele, de az Európai Unió, az Európai Bizottság hitele is kockán forog. Megfelelő politikai megközelítésre van szükség a bizottság részéről, és ha ez azt jelenti, hogy a Velencei Bizottságot is megkeressük, és rábírjuk arra, hogy kezdeményezem bizonyos dolgokat, akkor azt kell megtenni. De nem mehetünk el felületesen a dolgok felett. Ez ugyanis komoly dolog, és láttam, hogy a románok meglehetősen aggódnak, és hajlandók felelősséget vállalni, tehát nekünk segíteni kell őket. Thank you, Madam Chair. úr. Köszönöm. Elnök asszony, az a megtiszteltetés hér, hogy 2007 óta figyelemmel kísérhetem ezeket a jelentéseket, e, és a megfigyelésem az, hogy az elején ez komolyan ösztönözte a bolgár kormányt, és itt most elsősorban a bolgár kormányról beszélek, arra, hogy reformokat hajtson végre. Most arra inkább egy rituálévá vált, amelynek igazándiból nincs hozzáadott értéke. Az elején az én hazámban minden jelentést nagyon komoly várakozások, aggodalom előztek meg, érzelmek jellemezték, és most már csak egy ilyen rutinná vált, ami igazándiból senkit nem ösztönöz semmire, és azt gondolom, hogy az általános megközelítéssel van baj. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az egyik kritérium a legelejétől fogva 2007-ben dölt el, alkotmányos reform témában soha nem került megfogalmazásra az, hogy ezt ki lehet pikálni, pipálni, és így már nem kell vele foglalkozni. És ez elég aggasztó sokféle szempontból. A mechanizmus folytatódik úgy, hogy nem látható annak a vége, egy olyan környezetben, amikor azt látjuk, hogy a kopenhágai kritériumok az Európai Unióban belül és ide tartoznak ugye a jogállamiság, emberi jogok, stb. Számos tagállamban megsértésre kerülnek. Amennyiben komolyan akarjuk venni az európai intézményeket, akkor egy átfogó, egész EU-t érintő demokrácia, jogállamiság mechanizmusra van szükség, ahhoz, hogy értékeljük minden tagállamban ezeket az eseményeket, hogy így nem szelektív, szelektív lenne, és nem lehetne felhasználni a CVM-et eszközként Románia és Bulgária ellen egyéb politikai célokra. Schengen neve már elhangzott. Nagyon egyenesen fogalmazok. Ami a tanácsban történik, azzal kapcsolatban, hogy évről évre elhalasztják Bulgária és Románia Schengeni tagságát, miközben tudják, hogy ez a két ország teljes mértékben betöltötte és teljesíti a feltételeket, ez önmagában botrány, aláássa az Európai Unió hitelességét, kettős mércét jelent egyértelműen, és alapvetően azért történik, mert egyes országok belpolitikai viszonyai ezt megkövetelik, és most nem nevezek meg országokat, úgyis tudjuk, melyekről van szó. Tehát egyik országban most választás lesz, ezért halasszuk el a Schengeni belépését ennek a két országnak. Tehát ez mind aláássa az Európai Unióban vetett bizalmat, más dolgok mellett természetesen. Köszönöm, Buda úr következik. Le mulțumesc foarte mult, doamna președintă, pentru că îmi dați cuvântul, deși nu sunt membru acestei comisii, însă... Elnök asszony, köszönöm a szót. Nem vagyok tag a szakbizottságban, de hát ugye Romániáról beszélünk, és persze nagyon érdekel mindaz, ami az országommal kapcsolatosan elhangzik. Ez a jelentés kiemel egyes pontokat azt illetően, ami Romániában történik. Persze voltak előrelépések, de el kell mondanom, hogy Ugye én a román parlament egyik szakbizottságának elnöke is voltam, és megpróbáltam előrelépéseket elérni, hogy ezt az eljárást be lehessen fejezni, de sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy voltak bizonyos elhibázott magatartásformák, az igazság ügyet megpróbáltak egyesek át politizálni, alá rendelni bizonyos mértékig, tehát beavatkoztak az egyes ügyekbe. Persze voltak pozitív fejlemények is. Ugyanakkor az igazságügy függetlenségét akadályozták. Én jónak találom azt, hogy a bizottság továbbra is Romániára tekint. Persze más tagállamokban is vannak Magyarország problémák. De deranjează foarte mult, doamna președinte. Mint Lengyelország, erről már beszéltünk, de sajnos azt is el kell mondanom, hogy nálunk is vannak bizonyos problémák. Így például a Schengeni tagságot illetően nem elfogadható ugyanis, ami történik. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a román polgárok számára nagyon fájdalmas azt látni, hogy kapcsolatot teremtenek a Schengen térséghez való csatlakozás és ezen kooperációs és ellenőrzési mechanizmus között. Románia nagyon sok mindent fektetett a megfelelő létesítményekbe, a biztonság helyreállításába, és ennek ellenére nem csatlakozhatunk a Schengeni megállapodáshoz. Lenne még egy további észrevételem a bizottsághoz intézve, persze nem vonom kétségbe, amit a bizottság tesz ezen a területen, azonban nagyon gyakran beszélnek az EU források abszorpciójáról, különösen az Agri vagy a Regi szakbizottságokban, és lehet, meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezt jobban koordinálni az EU-ban. Ami az egyik tagállamban történik, azt nem feltétlenül az befolyásol, hogy egy másikban. Tehát itt egy magatartási kódexre lenne szükség az EU források abszorpciója kapcsán. Komissia Európána nicsoda. Makovej mondja, az Európai Bizottság soha nem kapcsolta a CVM jelentést ahhoz, hogy Románia vagy Bulgária csatlakozzon a Schengeni térséghez. Egyetlen egy tagállam, Hollandia, 3-4-5 évvel ezelőtt volt az, amelyik azt mondta, hogy két-három egymást követő pozitív CVM jelentésre van szükség. Ez nem igaz, hogy mi nem engedtük őket csatlakozni a Schengenhez. A politikusok hazudnak, lopnak, nem a Schengenről tárgyalnak, ennek semmi köze a CVM-hez. Az emberek igazságot akarnak, és én is szeretném, ha a két ország csatlakozna Schengenhez, de az állítások nem igazak. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy lehet, hogy nincsenek hivatalos anyagok, de a, az elmúlt években a tagállamok voltak azok, amelyek azt mondták, hogy a CVM miatt nem csatlakozhatnak a Schengenhez, és ez egy hazugság. Az egyik kolléga említette Lengyelországot, és hat éve Magyarországgal is problémák vannak. Úgyhogy ha meg, e, elkezdünk emlegetni országokat, akkor mindegyiket fel kell sorolnunk, és nem szabad elfogultnak lennünk. Magyarország számos ajánlást kapott a Velencei Bizottságtól. Steve Szúr. Thank you very much, and, and uh, thanks to all members of the uh, committee for uh, comments on. Nos, köszönöm. Köszönöm az észrevételeket a jelentést illetően. Ugye itt megint csak a jogállamiság témakörét domborították ki és valóban egy átfogó, horizontális szemléletmód ez. A CVM, ez az együttműködési és ellenőrzési eljárás ebben a kontextusban helyezkedik el. Itt ugye a helyzet értékeléséről van szó, és ebből adódik maga a jelentés. Juncker elnök az unió helyzetéről szóló beszédében nagyon világosan és egyértelműen megfogalmazta az Európai Bizottság álláspontját Románia és Bulgária Schengen élvezethez való csatlakozását illetően, és nem hiszem, hogy bármiféle kétséget hagyott volna. A januári jelentésben specifikusan említésre került, hogy a bizottság nem támogatja ezt az összekapcsolást, továbbra is ez a bizottság álláspontja. Van itt kapcsolat ezen két dolog között. Egy dolog, amit még szeretnék kiragadni, amit elhangzott az ajánlások kapcsán, és még egyszer megerősíthetem, hogy azok az ajánlások, amelyeket a bizottság januárban fogalmazott meg, épp ugyanazok voltak, mint a most itt előttünk lévő ajánlások. Tehát az ajánlások nem változtak a következő jelentésben, a bizottság továbbra is szükséges lépéseknek tekinti ezeket. Hogy azon ajánláshoz jussunk, hogy a feltételek teljesülnek, itt szeretném még egyszer világosan elmondani. Továbbra is örömmel tekintünk a további együttműködés elébe ezen két országgal, és remélhetőleg hamarosan érvényt szereznek az ajánlásoknak. Köszönöm. I, uh... Köszönöm. Gyakorlatilag ezzel a napirend végére értünk annyi feladatom van még, hogy be kell jelentenem azt, hogy a következő ülésünkre november 27-28-án kerül sor. Mindenkinek szép estét kívánok, kollégák!